Dear colleagues, can you please take... Kollégák, szíveskedjenek helyet foglalni. Rögtön hozzálátunk a munkához. Uh, so can we... Engedjék meg, hogy belekezdjünk. Kérem, zárják le a terem ajtaját. Szép délutánt kívánok, nem jó reggelt mindenkinek. Eh, ahogy szokásos, most is webstreaminggel sugározzák ki az adást, az, a, az ülést, és szokás szerint ismét napirendi változtatások vannak, tájékoztatom önöket, hogy Mihály Krizohoidis miniszter, aki a fejlesztés, versenyképesség és hajózás felelőse a görög kormányban, ma csatlakozott hozzánk, nem holnap, ezért változott a napirend, ezért szeretném ezt a mai napirendben második pontként elővezetni. Egyébként ez a, az ülés olyan hosszú lesz, amilyen hosszú kell, de úgy számítom, hogy más-másfél óra az időtartama, meglátjuk hogyan fejlődik ki az eszmecsere. E, e, az Észak-Görögországi látogatásról e, csak holnap tudunk beszélni, mert Lambert van Nistelrooy sajnos ma nincs velünk, ők jártak ezen a területen. Úgyhogy hoidis miniszter úrral fogunk eszmit cserélni. Amennyiben nincs ellenvetés, akkor olyvá veszem, hogy a napi rendet elfogadtuk. Második napirendi pont, az én közleményeimről van szó, csak egy közleményem van, ezt majd akkor teszem meg, amikor az új szabályozási keretről beszélünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy a kettő ára léphetünk tovább, ez pedig a Krizohoidis eh, eh, miniszter úrral történő eszmecsere. Eh, szívélyesen üdvözlöm körünkben, üdvözlöm Önt, és gratulálok ahhoz, hogy kinevezték az új kormányon belül erre a posztra. Úgy tűnik, hogy úgy tudjuk, hogy jelentős többséget kaptak a szavazás során a parlamentben. Sok sikert kívánunk a jövőre nézve, és elmondom, képzelheti is persze, itt a parlamentben általánosságban a makrogazdasági dolgokkal foglalkozunk, az eurozónával, az államadóság kérdéseivel, és a regionális és fejlesztési bizottságon belül nem igazán szoktunk megfelelő időt szakítani a növekedéssel kapcsolatos kérdésekre, illetve arra, hogy mi kell ahhoz, hogy újra beinduljon a Görögországhoz hasonló országokban a növekedés. Kíváncsian várjuk, hogy Görögországban hogyan indulnak újra a fiskális funkciók európai kontextuson belül is. Kíváncsi, vagy, kíváncsiak vagyunk arra, hogy önök hogy látják a növekedése kapcsolatos kilátásokat, a reformkérdéseket Görögországban, illetve mindent érdeklődéssel várunk, amelyet megoszt ben, velünk. Üdvözlöm Önt még egyszer, később majd lesznek idő, lesz idő kérdésekre is. További eh, időhúzás nélkül megadom a szót, miniszter úr. Nagyon szépen köszönöm, Danuta. Hübner asszony, a bizottság alelnökei, bizottsági tagok, európai parlamenti képviselők. Én már 20 hónapja Görögország egy nagyon komoly gazdasági válsággal küzd. Ez a válság oda vezetett el nálunk, hogy hatalmas államadosság alakult ki, hatalmas hiányjal küzdünk, és a következő években nagyon súlyos helyzettel állunk szemben. Ezt a helyzetet még súlyosbítja a gazdasági válság, illetve a megelőző országos gazdaságpolitika, ide ide sorolhatom az eurozóna problémáit is. Ennek ellenére a gazdasági szakpolitika nem igazán hat ki Görögország pozícióira az eurozónában, mert hiszen az euró az egy olyan valami, amelyet Görögország nagy áldozatosak áldozatok árán és nagy bizakodással fogadott be a 90-es évek végén. Ez a hozzáállásunk a jövőben sem fog megváltozni az eurozónán belül. Még egyszer elmondanám, hogy Görögország óriási erőfeszítéseket tett, és különösen az 1990-es években. Akkor e, az akkori kormány miniszter helyettese voltam, miniszter helyettesként dolgoztam, akkor, amikor az eurozónába beléptünk, akkor mindösszesen 2% volt nálunk az infláció. Manapság ugye e, sokkal több forog kockán, annak érdekében, hogy megmenthessük az országunkat, és elindulhasson a gyógyulás folyamata, meg kell erősítenünk Görögország pozícióit, és egy, egy, az eurozóna erős tagjává kell tennünk az országot. Kilenc évvel ezelőtt, és azóta is erősen próbálkoztunk a gazdasági alkalmazkodási programunkkal. Két vonal mentén e, indultunk el. Az első a fiskális e, gyógyulás, ez a, az adósság csökkentése. Kettő, a második vonal pedig a görög e, gazdaság versenyképesség tétele. Ehhez nagyon erős struktúrális változásokra van szükség. Ezek a vonalak, ezek az irányok a mai napig folytatódnak, és elmondhatjuk, hogy jó eredmények születtek. Előre haladtunk, azonban továbbra is nagy áldozatvállalásra van szükség a görög nép részéről. A magánszektor, illetve az állami szektor, illetve a reálgazdaság nagy tehernek van kitéve. Amennyiben a fejlődést folytatni akarjuk, akkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy nagyon komoly törésvonalak vannak, amelyeket pontosan ez a helyzet idézett elő a görög társadalomban. Elmondom azonban önöknek, hogy valóban és kétségkívül jelentős eh, előrehaladást értünk el. Nem hiszem, hogy eh, van más európai ország, amely képes lett volna ilyen rövid idő alatt, ilyen mértékben csökkenteni a saját deficitjét hogyha megnézzük az eurozóna többi tagállamát. Nem látunk más ilyen országot, ahol eh, a, a munkások bérét 50%-kal csökkentették, és ennek ellenére ugye képesek voltunk kezelni a nagyon jelentős szociális változásokat, Eh, igyekeztünk nagyon rövid időn belül sokkal rugalmasabbá tenni a munkaerőpiacot. Eh, eh, ehhez nem kaptunk a társadalom részéről jelentős támogatást, ennek ellenére nagy munkát végeztünk, arra kérjük Önöket, hogy ezt ismerjék el, semmi más nem kérünk Önöktől. Nem akarunk Bianco csekket, de szeretném hangsúlyozni, hogy eh, a görög nép segítségével sikerültek az áldozataink. A európai parlamenti képviselők, barátok. Görögországban már két hete, ahogy Hübner asszony is nagyon jól tudja, eh, már új eh, kormányunk van, nemzeti felelős kormány. Ez egy együttműködésre alapozó kormány, határozott céljaink vannak nevezetesen, hogy az októberi, október 21-i megállapodás pontjait végrehajtsuk. 9 és fél év óta folyamatosan követtük a politikai irányvonalunkat, ez folytatódni fog. A magam, része, a magam részéről elmondhatom, hogy mindenkit tájékoztatni fogok a jövendőbeli fejleményekről, ami a szakpolitikákat illeti, illetve azokat a lépéseket, amelyekkel a reálgazdaságot akarjuk feljavítani. Mindenképpen célunk, hogy feljavítsuk a gazdaság állapotát. A görög gazdaság átszervezésének lépései bizonyos prioritások és fellépések mentén valósulnak meg. Az első prioritásunk a termelékenység javítása Görögországban. A görög cégek termelékenységének a javítása a célunk. Ezzel segítjük a gazdaság rugalmasabbá tételét. Kettő. Megvizsgáljuk, hogy az eddigi intervencióinknak milyen eredménye volt. Ezeknek a beavatkozásoknak az volt a célja, hogy hatékonyabbá tegyük a görög üzleti vállalkozásokat. Itt az egyik fő akadály az adóelkerülés volt, javítani akarjuk ezt a területet, ezen kívül az innovációt és a termelékenységet is. A harmadik kiemelt területünk, a harmadik prioritás az infláció elleni harc. Interveniálni akarunk az árak vonatkozásában, befolyásolni szeretnénk a fogyasztást, illetve minden olyan ponton közben lépünk, ahol piaci torzulást érzékelünk. A negyedik prioritásunk, hogy a kohéziós alapok beépülése jobb legyen, jobban használjuk fel ezeket az eszközöket a valódi prioritásokkal és fejleményekkel összhangban harcba szállunk azokkal az okokkal, amelyek előidézték a gazdasági válságot. Végezetül pedig egy átlátható klímát, egy a bizalomra épülő klímát szeretnénk létrehozni a gazdaság teljes keresztmetszetén keresztül. Ez egy, egy ilyen gyorsított munkamenet, megvizsgáltuk, hogy hogyan tudunk itt közbelépni, milyen módon tudunk lépni ezek és más kezdeményezések kapcsán? méreható strukturális változásokat akarunk megvalósítani annak érdekében, hogy javítsuk a gazdaság teljesítő képességét. Olyan dolog ez, amelyet a jelenlegi görög üzleti fejlesztési terveknél látunk, célunk, hogy a bürokráciát csökkentsük, ezen túlmenően javítani akarjuk a versenyképességet. És megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehetne a termékek számára egy tisztességesebb piacot előteremteni piaci torzulások nélkül. vizsgáljuk azt is, hogy hogyan tudunk együttműködni az Európai Beruházási Bankkal, hosszú távon gondolkodunk, hosszú távú együttműködésben gondolkodunk. <clears throat> A banki stratégia és a többi lépés, amelyet körvonalaztam, már mutat bizonyos eredményeket. Például emelkedett a feldolgozott termékek részaránya, Úgyhogy ezen a területen, Görögországban nőtt a termelékenység. Októberben eh, az elmúlt év októberéhez viszonyítva 40%-os volt az emelkedés. Nagyon nagy követelményeket támasztó piacokra megyünk ki, ahol nagyon keményen követelik meg a kiváló minőséget. Ez az eurozóna országot illeti, illetve egy Kelet-Európa, illetve Közép-Európa országait. Fogyasztói eh, termékekkel szeretnénk eh, továbbra is kimenni a piacra eh, egyúttal. Úgy tűnik, hogy jelentős mértékben javult a helyzetünk a tekintetben, hogy még jobban használjuk fel a rendelkezésünkre álló európai pénzeszközöket. Elkezdtük az egyablakos rendszer alkalmazását e területen. A külföldi beruházók érdeklődése is úgy tűnik, hogy megnőtt a görög piac iránt. Az országok közötti kapcsolatok erősödtek. Szeretnénk e területen e, további ösztönzőket kidolgozni, illetve alkalmazni. Nagyon jól tudják, hogy itt az Európai Parlamentben e, sok mindent tettek, Görögország gyógyulásának, e, a gazdasági felrendülésnek az elősegítésére, ugyanakkor az Európai Beruházási Bank a KKV-knak is különféle segélyeket dolgozott ki. 12 hónap alatt, <clears throat> miután az új beruházási jogi kereteket kidolgoztuk, sikeresen <clears throat> vettünk részt kettő ö, ö, versenypályázaton is. Az új beruházási ö, ö, jogalkotás lehetővé teszi számunkra, hogy sikerrel vegyünk részt különféle tendereken, beruházással kapcsolatos pályázatokon. Azt kell mondanom, hogy a pályázatokon hatékonyabban vettünk részt, mondhatom tehát, hogy az országunk versenyképessége javult. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, Hát ez a stratégiánk, amelyet szeretnénk továbbvinni, ösztönözzük a fejlesztést, illetve a beruházásokat. A kulcskérdés az, hogy hogyan tudjuk jobban felhasználni az Európai Uniótól rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket. Itt az, itt az eljárásokat áramvonalasítanunk kell, csökkenteni akarjuk a bürokratikus folyamatokat, ezzel tudjuk még jobban felhasználni az eszközöket. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a múltban nem használtunk jelentős pénzeszközöket úgy, hogy hogy jelentős mértékben hasznot hajtsanak, ezt is változtatni akarjuk. Az utóbbi időszakban jelentős mennyiségű munka indult be, a felhasználási mérték százalékban kifejezve 92 százalék. 21 hónap után különféle munkálatok szerződései készültek el. Ez a múlthoz képest 9-szeres növekedést jelent. Remélem, hogy ez az információ önök számára is mutatja, hogy az utolsó eh, hat hónap az jelentős javulást hozott, mindösszesen 8 milliárd eurónyi értékben készültek szerződések. A απορρόφηση του τελευταίου ez azt jelenti, hogy komoly előrelépést éltünk a korábbi helyzethez képest. Június és októberek közötti időszakról beszélek. Hogyha az elmúlt év hasonló időszakához hasonlítom, és megnézem a hivatalos számokat, akkor mint egy 30%-os növekedésről beszélhetünk, ahogyan az alapok eszközeit sikerült felhasználni. Barozó úr többször beszélt a projektekről, a projektek lebonyolításáról ebben a régióban, és régiós szinten megfelelő infrastruktúrára van szükség, ezt kell regi- régiós szinten fejleszteni, ehhez kell megfelelő megoldásokat kínálni, és ez egyébként a foglalkoztatást is javítja, amiben nagy problémák vannak az országban. Ez komoly szociális problémát jelent, amit még ront az a tény is, hogy a fiatalok körében nagyon elterjedt a munkanélküliség. 45 százalékról beszélünk az ifjúság körében, ha a munkanélküliség kerül szóba. Ezzel akartam a pillanatnyi helyzetet bemutatni. A biztos Hán Orr nagyon aktív a regionális politikában, minden esetre szeretnék neki és a munkatársainak köszönetet mondani a kiváló segítségért és támogatásért, amit kaptunk tőlük. A Task Force munkatársai Reichenbach úr és mások is az érdekünkben dolgoznak. Igyekszünk dinamikusan tovább dolgozni, fenntartani az eddigi dinamizmust, hogy egy megfelelő monitoring rendszer alakuljon ki, amely a beruházásokat figyelemmel kíséri. Végül, ha megengedik, egy vitatott ügyet szeretnék, vagy pontot szeretnék felvetni, ami viszont nagyon fontos, és ez a görög reálgazdaságot érinti. A vállalatok finanszírozása a likviditás témája az, amelyről itt beszélünk. Ez egy drasztikus problémát jelent, hiszen a likviditás hiánya az, amit megfigyelhetünk. A miniszterként felelős vagyok a kis és középvállalatokért Görögországban, és nap mint nap van alkalmam látni, hogy a társaságokat, cégek hogyan szorulnak ki a piacról. Egyszerűen azért, mert a likviditás hiánya erre kényszeríti őket. Gyakorlatilag még nyilatkozatot sem kapnak a hitelre, ami azt jelenti, viszont a szándéknyolozat hiányában nem tudnak beszerezni, nem tudnak nyersanyagot vásárolni, neki sem tudnak futni a dolgoknak, sok mindent tettünk már a helyzet javítása érdekében az Európai Bizottság a DG régió segítségével igyekszünk megfordítani ezt a helyzetet. Mindenek előtt azt jelenti, hogy az idevágó rendeletet, a finanszírozási eszközökre vonatkozó rendeletet kell módosítani, és a változtatások, a módosítások alapján néhány héten belül erősítjük a finanszírozást az, az új eszközök szintjén a különböző alapokban. Így tudjuk kielégíteni az üzleti élet igényeit. Megfelelő finanszírozást teremtünk az alapokon keresztül. Az, az Európai Beruházási Bank fog megfelelő pénzeszközöket a görög bankoknak biztosítani, amelyeket aztán továbbítanak a görög kis- és középvállalatoknak. Az Európai Bizottsággal folyó együttműködés során igyekszünk ezeket a változtatásokat végigvinni a rendelet útján. Egy másfél milliárdos garancia alap létrehozása az, ami a segítséget jelenti a kohéziós alapból származó pénzekkel. Ezzel lehetővé válna, hogy nagy beruházásokat, utakat finanszírozzunk, és más fellépésekre is lehetőség nyílik, így tudnánk megoldani problémákat a környezetvédelmi, infrastruktúrális területen, ami ahhoz hozzájárulna, hogy a foglalkoztatás nagyon súlyos problémája is enyhüljön. Kedves barátaim, európai parlamenti képviselők, a végén most szeretnék köszönetet mondani az eddigi hozzájárulásukért, jelenlétükért a mai napon, Hübner asszony szervezte meg ezt a találkozót, örülök, hogy eljöttek. Amit önöknek újra szeretnék elmondani, emberfeletti erőfeszítésekre van szükség Görögországban. A nagy áldozatokra van szükség a, a görög nép részéről, hogy versenyképes és termelékeny gazdaság alakuljon ki. Nagyon keményen dolgozunk a reálgazdaság javítása érdekében, fejlesztése érdekében, Külön hangsúlyozom, hogy reál gazdaságról beszélünk, annak érdekében, hogy ez egy versenyképes gazdaság legyen. A válság közepette Görögország meg akarja teremteni a fejlődés egy újfajta alapját. További áldozatokra is szükség lesz majd. Nagyon kemény döntéseket kell meghoznunk, a mentalitásbeli változtatásokra is szükség van ami fájdalmas lehet természetesen. Ezt követően a görög gazdaságot szeretnénk az említett alapokon fejleszteni, amire szükség van, hogy Európában lássuk, milyen mélyreható következményei vannak ennek a válságnak, az egész európai gazdaságra nézve. Egy fenntartható fejlődésre van szükség a gazdaság területén is, és ha ezt a kihívást, ezt a feladatot meg akarjuk oldani, akkor szolidárisnak kell lennünk, együtt kell működnünk, nem csak Görögország vonatkozásában, hanem egész Európa érdekében. Köszönöm. Uh, thank you, uh, indeed, minister. Uh, Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt az előadást, és rámutatott a feladatokra, a kihívásokra nem csak Görögországot kell a növekedés pályájára állítani, hanem egy teljesen új modellt kell kialakítani a görög gazdaság számára, hogy fenntartható legyen. Ezzel megnyitom a vitát. Egy néhány kolléga hozzászólását megvárjuk, és lehetőséget adok majd a bizottságnak is hozzászóljon, de először a kollégákat várom. Köszönöm szépen. Miniszter úr, a regionális bizottság úgy gondolom mindig is amellett szállt síkra, hogy a Görögországban minden támogasson, amit csak lehet, annak érdekében, hogy a struktúraváltást, a gazdasági növekedést beindítsák, és a görög gazdaság jobb helyzetbe kerüljön, miközben Tudjuk, hogy az országuk komoly reform erőfeszítéseket hoz, és hogy a görög nép óriási erőfeszítéseket kell, hogy tegyen. Most visszatérnék egy pontra, amit ön is említett részben. A kérdés az, hogy ténylegesen hogyan lehet gyorsan felhasználni a strukturális alapokat úgy, hogy érezhetően javuljon a gazdasági helyzet, és milyen gyorsan érezhetjük a hatását ennek a munkaerőpiacon, hogy ott jobb a helyzet. Tudna esetleg konkrét példát mondani arra, hogy milyen irányba ruháznak be, milyen projekteket szerveznek pillanatnyilag? Ami engem illető részese voltam annak a delegációnak, amelyik júliusban Görögországban járt. Ott azt láthattuk, hogy a kormány egy olyan reform megközelítést hajt végre, amely a strukturális alapok decentralizációját tűzi ki célul. Alapesetben ez nyilván kiváló ötlet, de most épp éppen az ellenkezője az, amit teszünk a Task Force-al, vagy hogy az Európai Bizottsággal közösen készítenek elő projekteket a strukturális politikán belül. A kérdés tehát az, mi a helyzet most? Mindent vissza kell fordítani, vagy a régiókkal, hiszen a régiókat is újra kell kialakítani, hogy együtt tudnak-e működni már ezekkel a régiókkal. Erre ki tudna-e térni kicsit? Köszönöm. Úgy gondolom, hogy néhány kérdést összegyűjtünk. Jevgenyél Kirjov. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ennek is, miniszter úr. Azt gondolom ajánlatos, hogy beszéljünk erről, hogy nagyon hasznos megvitatni a problémákat. Ne csak, ez nem csak Görögország érdeke. Ugye kohézióról és szolidaritásról beszélünk ez a szakbizottság az aktív politikákat mindig is támogatta mindenek előtt olyan országban, ahol nehézségek állnak fenn. Amit fontos az az, hogy ez a válság nem fog gyorsan elmúlni. Egy amerikai szakértő azt mondta, hogy ez tíz évig fog tartani. És a tapasztalataikból mi is tanulni szeretnénk itt van a, a likviditás rettenetes hiánya, hogyan még hogyha a kohéziós alapokat fokozottan használják ki, az sem segít megoldani teljesen a válságot önmagában. És itt látni kell, hogy az Európai Parlamentben mi a helyzet a jövőbeli költségvetésekkel, a takarékosság mindent megöl. Jó, természetesen meg kell nézni, hogy egy-két év után az a takarékosság mindent megél, és ennek ellenére a deficit, a hiány növekszik a költségvetésben. Azt kérdezem öntől, figyelembe véve az előbbieket, eljöhet az az idő, amikor sok országnak kell majd tanulni az önök tapasztalatai alapján miközben Görögországban egyelőre a legsúlyosabb a válság. Van-e konkrét programjuk, plusz programjuk a nemzeti stratégiai referencia kereten kívül, hogy hogyan segítenek a kis és középvállalatoknak, nem csak ezek kihalnak, vagy nagy tömegben tűnnek majd el, nem csak Görögországban, hanem máshol is. Azt gondolom, hogy növekedési problémák mindenhol lesznek, és az érinti a kis és középvállalatokat. Köszönöm szépen, hogy eljött közénk, hogy megvitassuk ezeket a problémákat, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem görög problémáról beszélünk csak, hanem ez egy Európai Uniós probléma. Úgy gondolom, egy további kérdés jön még. Mihály Tramakulosz. Köszönöm szépen. Miniszter úr, jól látható, hogy válság alakult ki az aktuális rendszerben az Európai Unió nem volt kész arra, hogy megoldja ezeket a problémákat, hogy szembenézzen igazán ezekkel. Görögországnak nagyon konkrét nehézségei vannak, mindenek előtt ezeket nem sikerült jól kezelni. Ha azt látjuk, hogy a recesszió eljutott egy adott pontra, akkor el kell, hogy mondjam, meg kell nézni a beruházások szintjét, az állami beruházások szintjét, illetőleg az abszorpciós szintet. Görögországban ez súlyos problémákat jelent. Mit kell megváltoztatni a következő tíz éven belül abban, annak érdekében, hogy jobb eredményeket érjünk el? Ez az első kérdésem. A második kérdés 2014 után Görögország mit tud tenni a kohéziós alapokkal? A harmadik kérdés. Mi a helyzet a helyi önkormányzatokkal az új keretben? Miniszter úr, kérem, hogy válaszoljon. τα προγράμματα... Köszönöm szépen. Ami a strukturális programokat illeti, tehát az Európai Unió olyan programjait, amelyek strukturális alapból indulnak ki. Nos, ezek nem túl ezek olyan programok, amelyek lassan fejlődnek, és tudom, hogy más, más országokban is vannak felhasználási abszorpciós problémák. Görögországban ezen programok közigazgatásával több a gond, mint más országokban. Éppen ezért az Európai Bizottság együttműködésével az elmúlt hetekben, hónapokban megpróbáltuk a szabályok egy részét megváltoztatni. A közösségi alapok felhasználásának szabályait, tehát próbáljuk úgy megváltoztatni, hogy új kontextusba helyezzük mindezt. Megpróbálom ezt egy példával illusztrálni. Előfordul például az, hogy egy 5 milliárdos pályázatot megnyert valaki, erre kapott egy összeget, de a munkát el se kezdték. Egyébként pedig 92%-os azon pályázatoknak az elkészülés, illetve az elkészülési aránya, amelyekért már fölvették a pénzt. Tehát ezeket a problémákat mindenképpen meg kell próbálni megoldani, és hát le kell zárni az adott projekteket. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy érettebben állunk hozzá a projektekhez, felgyorsítottuk a folyamatokat, és sokkal hatékonyabbak vagyunk az alapok felhasználásában, felvételében. Az Európai Bizottsággal egyetemben, vagy együttműködve, együttműködve a regionális főigazgatósággal együtt, felállítottunk egy szakértői csoportot, egy tanácsadói csoportot, amely az egész országban működik még, az egész kicsi önkormányzatokba is eljutnak, és ott is segítenek tanácsaikkal. Ez is azt mutatja, hogy mindenképpen hatékonyak szeretnénk lenni. Mostantól kezdve a programokkal kapcsolatos összes teendő gyorsabban fog lefolyni, sokkal hamarabb fogjuk felvenni például, ez hamar fogjuk, az abszorpció hamarabb jelentkezik. Aztán a munkaerőpiacsal kapcsolatban is kaptunk, kaptam egy kérdést. Itt is néhány példával élnék. Jelenleg öt nagy méretű útépítkezés folyik Görögországban. Jelenleg ezek továbbra is folynak, Gondok alakultak ki azonban az önkormányzatokkal, illetve a különböző szerződésekkel. Körülbelül 8 milliárd euró az értéke ezen építkezéseknek, útépítéseknek, és ezen task force egyetemben, amit az előbb építettem, megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel tízezer új munkahelyet állítanánk fel. Azt hiszem, ez is mutatja azt, hogy számunkra Görögország számára milyen sürgős ezt a problémát megoldani, hiszen hihetetlenül magas a munkanélküliségi ráta. Nézzük a következő kérdést. Ahogy telnek múlnak a napok, úgy gondolom, hogy általánosabbá válik a helyzet, és olyan országokat is elér a válság, a recesszió, amelyeket eddig nem ért el. Azt hiszem a recesszió az európai emberek és országok legnagyobb ellensége jelenleg. Ez indokolja a magas munkanélküliségi rátát, a jólét hiányát, nem termelünk gazdas, gazdagságot, azt hiszem a recesszió okolható mindezért. A fiskális gyógyító intézkedések, illetve a pénzügyi normalizálódás ettől függ. Enélkül a recessziót nem tudjuk megállítani, enélkül nem léphetünk ki ebből a válságból. Aztán a Európai Unió új költségvetésében mindenképpen meg kell oldani a közösségi alapok válságát. Két dolgot kéne véleményem szerint mindenképpen elérni. Egyrészt sokkal hatékonyabban kéne felhasználni ezen alapokat, hogy valóban élénkítő funkciójuk legyen, illetve arra is oda kell figyelni, hogy ki jogosult az alapokból való részesedésre. hogyha ezt a problémát megoldjuk, akkor azt hiszem, hogy a gazda, gazdaság számos területén tisztázódik a helyzet, és hogyha világos, hogy ki jogosult az alapokat felhasználni, akkor sokkal hatékonyabban is tudjuk ezeket majd felhasználni. Kaptam egy kérdést a KKV-kkal kapcsolatban is Görögország számos módon próbálja a kis és középvállalkozásokat támogatni. Azokat mindenképpen támogatni próbáljuk, akik új fejlődés vagy fejlesztési modelleket próbálnak elsajátítani. Például van 2000 olyan vállalat, amely exporttal foglalkozik. és körülbelül 50 milliárd eurónyi értéket exportálnak, ez nagy része, komoly részét teszi ki az ország GDP-jének. Próbáljuk az összes olyan KKV-t támogatni, amelyek export, amely exporttal foglalkozik. Van erre egy külön programunk, egy hitelgarancia szervezettel együtt, Próbáljuk azt elkerülni, hogy a vállalatok ne legyenek képesek megvásárolni a nyersanyagokat. Tehát az lenne a cél, hogy meg tudják vásárolni a nyersanyagokat, előállítsák a terméket, és ezáltal a külföldi vásárlókat, fogyasztókat ki tudják elégíteni. Nagyon fontos lenne az is, hogy a bankokban a, fel tudjuk halmozni a alapokat tudjunk képezni, de ez jelenleg nem igazán megoldható. Aztán állami beruházások. Ez ügyben nem túl jó a helyzet, hiszen ugye megszorító intézkedéseket kell végrehajtanunk, és ez a jövőben mindenképpen az ország fejlődése szempontjából gondolt jelent, kevesebb ből gazdag, gazdálkodhatunk, különböző kapcsolatrendszerek megváltoznak az országon belül. Reméljük, hogy a különböző állami szervezeteket fel tudjuk majd arra vértezni, hogy a kohéziós alapokból részesülni tudjon. Görögország ilyen módon is. A kohéziós alap szerepe mindenképpen meghatározó számunkra nem sokára kohéziós tanács lesz, és remélem, hogy ott elmondhatjuk, mire lenne pontosan szükségünk. Remélem, hogy akkor egy párbeszédet kezdhetünk meg a többi érintett féllel, és minden olyan görög féllel, aki ebben a kérdésben és ez azt hiszem, hogy az Görögország esélyeit csak javíthatja. Természetesen ki kell térnem az önkormányzatok szerepére is. Először fordult az elő idén Görögországban, hogy a programban újabb önkormányzatok is jelentkeztek. Még hárman jelent, rendelkeztek, Favela úr, Favela asszony következik. Köszönöm szépen, mondja Tavella asszony. Miniszter úr, üdvözlöm Önt itt az ülésen, és nagyon sok sikert kívánok önök, Önnek a munkájához. Az összes európai és görög így gondolkodik, azt hiszem. Miniszter úr, a módban egyszer úgy nyilatkozott, hogy a regionális fejlődéshez egyfajta emblematikus befektetések kellenek. Most várjuk a konkrét javaslatokat annak érdekében, hogy új életet leheljünk a régióba. Homeport Κρουαζιέρα. Δηλαδή το κρουαζερόπλιο το οποίο έχει από 2.000 και 6.000 επισκέπτες επάνω a tengerjáró hajókra gondolok, ugye ezért a szektorért is ön felelős, és az ország hat különböző régiójában hat olyan kikötő van, amely potenciálisan részt vehet ebben a programban. Nagyon komoly, vonzó ereje lehetne ennek a programnak, és azt gondolom, hogy a gazdaságot is felélénkíteni ez. Ez volt tehát egykor a terv, és nem látom igazán, hogy fejlődne a dolog. Ezek az ágazatok miért nem fejlődnek? semmiféle gazdasági fejlődés nem tapasztalható. Tudom, hogy ez komoly administratív következményekkel is jár, de hogy lehet lesz leegyszerűsíteni? Joachim Zeller következik. Dziękuję pani przewodnicząca, e, herr minister. E, zunächst einmal begrüße ich... Miniszter úr, örülök, hogy eljött közénk, beszámol a munkájáról, és nyíltan beszél, és a nehézségeket sem titkolja el, amelyekkel szembesül, hiszen nem éppen irigylésre méltó a helyzete, hiszen rövid idő alatt kell most, viszonylag rövid idő alatt kell most feldolgozni az elmúlt hibáit. Az idő tényező készített arra, hogy hozzászóljak. Most 2011 végén járunk, két év múlva a jelenlegi támogatási időszak lezárul. Már most is tárgyalunk a 2014-2020 közötti időszakról, az új rendelettervezetek megszülettek, és vannak olyan hangok az Európai Unióban, amelyek a kohéziós és strukturális és regionális politika értékét kétségbe vonják. Hogyha az Európai Unió stratégiai céljait akarjuk támogatni, akkor sokkal konkrétabban kell célzottabban kell felhasználni ezeket, és nem szétfogni az országok között. Nyilvánvalóan vannak szövetségeseik itt ezekben a körökben, mi is támogatjuk Önt, hiszen az Európai Unió keretei között strukturális politikát kell folytatni, a szubszidiaritás és a szolidaritás gondolatából kiindulva. Ezért is teszem fel a kérdést, és kérésem van, folytassák az említett intézkedéseket, de újra is újra azt halljuk, amit ön is említett, hogy továbbra is vannak akadályok az administratív területen, hogy hogy lehet ezeket az eszközöket elkölteni. Az abszorpciós szint nem éri el azt, amely megfelelne, a felhasználási szint nem éri el azt, amit el kellene érnie már most és itt szeretném feltenni a kérdést, ne csak a bizottság segítségére támaszkodjanak, hanem amikor igazán kemény a helyzet, akkor más országokhoz is forduljanak annak érdekében, hogy szolidaritásos alapon létrejöjjön az a helyzet, hogy a rendelkezésre álló eszközöket fel lehessen használni egy fenntartható válságkezelés érdekében az önök országában, és a támogatási periódus időszak végén ne menjen vissza a pénz a donor országokba, amit a pénzügyminiszterek ott persze üdvözölnek, de ez nem áll egy európai kohéziós és strukturális politika érdekében. Végül is mi is abba a helyzetbe kerülünk ezek után, hogy egy meglehetősen nehéz vita keretei között, ami elég nehéz lesz, mint mondtam, jól készítsük elő a jövőbeli strukturális és kohéziós politikákat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Miniszter úr, Celler úrhoz fordulok, az administratív problémák, amelyek felmerülnek a strukturális alapok végrehajtása során, és hát itt van az önök közigazgatása, ami egy problémát jelent, de ez a kulcsa a jövőbeli sikernek is, ha sikerül a közigazgatási problémákat, az adminisztratív problémákat általában kezelni. Az Európai Unióban támogatást biztosítottunk az egy akkori szovjet államok utodállamainak, eh, hogy megfelelő közigazgatást alakítsanak ki, partneri viszonyon alapulva, európai uniós városok és utód, szovjet utódállamok városai alakítottak ilyen kapcsolatot, és itt eh, ilyen partneri alapon legjobb gyakorlat példákat sikerült kiemelni, kidolgozni, ami ahhoz vezetett, hogy városok teljesen új illetékrendszert, befektetési, kezelési rendszert, vagy egyéb rendszereket alakítottak ki. Ezt az Európai Unió Tácis City Twinning programja finanszírozta, vagy támogatta részben. Hogyha most arra gondolunk, hogy igazgatási struktúrákat javítani kell Görögországban helyi szinten, az ön véleménye szerint lenne értelme annak, hogy ezt a gondolatot tovább vigyük egy jövőbeli támogatás útján, méghozzá oly módon, hogy ilyen partnerségen alapuló együttműködési megközelítésre tegyünk javaslatot, mondjuk egy Tácisz Görögország City Twinning név alatt, vagy valami hasonlóval, hogy egymásra találjanak bizonyos városok, amelyek egymást segítik még egy még egy ember kért szót, Cornelia Ehrens. Köszönöm szépen, ez egy kicsit hozzászólásra provokált, hogy sokat beszéltünk az igazgatásról. Talán észszerű lenne arra is odafigyelni, hogy Görögországban nagyon komoly szociális problémák alakultak ki, amelyeket még ki is élezett a takarékossági politika itt az EU-ban meg hát sok minden, ami ebben az összefüggésben szerepel. A kérdésem az, hogy önök hogyan kívánják kezelni ezt a helyzetet itt. Mindenek előtt az EFS keretében kívánnak eszközöket felhasználni a szegénység elleni küzdelemre, vagy más területeken is. És az utolsó megjegyzésem, örülök annak, hogy ilyen nyíltan beszél a problémákról, Görögország persze messze nem az egyetlen ország, amelyik nehézségekkel szembesül válság idején. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy az őszinte szó a, a jó és a helyes út. Köszönöm szépen. Én önöknek mondok most köszönötöt. Elsőként eh, Zavelasz asszony kérdésére térnek rá. valóban eh, másképpen kell néznünk a dolgokat, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk legjobban felhasználni az összes pénzeszközt, akár közösségi, akár más pénzeszközről van szó. És eh, eh, meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire tudunk hatékonyak lenni. Milyen hozzáadott érték generálódik ezeknek az igény, igénybevétele során, hogyha nem dolgozunk rendesen, akkor nem lesznek eredményeink sem a munkahelyteremtés, sem a real gazdaság területén. Ha már ilyen emblematikus munkálatokról beszélünk, nyilvánvaló, hogy minden egyes régióban kell elvégeznünk dolgokat, és van kettő, vagy talán három emblematikus projekt minden egyes régióban, ahol illetve ahonnan eh, hozzáadott érték eh, származik a reálgazdaság, illetve a munkahelyteremtés területén. Szávela asszony eh, említette ezeket a tengerjáró hajókat. Valóban igaz, hogy jelentős érdeklődést láttunk a szektor iránt az utóbbi időben. Nagyon megnövekedett a hajóval látogató turisták száma Görögországban. Ez is jó hír. Egyértelmű, hogy Görögország eh, nagyon népszerű célpontja az ilyen eh, utasszállító tengerjáró hajóknak. Eh, van egy kikötő projektünk, különösen az görög szigetvilágban szeretnénk fejlesztéseket végrehajtani. Itt nagyon jó eredményekről tudok beszámolni. A következő néhány napon belül különféle e, jogszabályokat e, léptetünk életbe. Ezek a partmenti hajózást, a kabotást, valamint a tengeri személyhajók forgalmat e, érintik. Úgy gondoljuk, hogy ez nem csak Görögország, hanem egész Európa számára pozitív fejlemény lesz, és reméljük, hogy ez nagyon is fenntartható módon zajlik majd. A kabotás területén ugyancsak erre törekszünk egyéb kérdésekre térek rá, nevezetesen arra, hogy miféle akadályok léteznek az országunkban a vállalkozások tevékenységének útjában. Az igazgatási tevékenységet említeném itt, illetve azt, hogy a szakpolitikákat nem nagyon tudjuk megvalósítani a gyakorlatban. Tudjuk mi azt, hogy vannak akadályaink, vannak problémáink. Egy sor olyan probléma létezik, amelyek késedelmekhez vezetnek. Ez a végrehajtás területén okoz elsősorban gondot, azonban elmondhatom, hogy Görögországban már három keretprogramot is végrehajtottunk, ezek egytől egyik sikeresek voltak. A mostani program is megfelelően végrehajtásra kerül, de hát persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez problémamentes lesz. A problémát tulajdonképpen az okozza, hogy a közigazgatási struktúrákban jelentős változások történtek, és ez valahogy összezilálta a dolgokat. Nem akarok mi a szőnyeg alá söpörni semmit. Tulajdonképpen nem tehetünk mást, csak szembe kell néznünk ezzel a problémával. Hogyha halogatunk, akkor majd később kerülnek elő a gondok új jogalkotásra van szükség. Ezzel tudjuk elérni, hogy Görögország ismét beruházás barát hely legyen. A gyors eljárás rendszerét a kkv területére is kiterjesztettük. Vannak központjaink, ahol beruházást segítenek, Eh, hogyha beruházást akarnak csinálni Görögországban, akkor egy ilyen egyablakos rendszeren belül eh, mindenkinek segítik a tennivalóit. Tehát gyakorlatilag minden aktát, eh, minden ügyiratot egy ilyen egyablakos ügyintézési rendszeren belül kezelnek. Itt szeretnék egy üzenetet elmondani mindenki számára. Jelenleg Görögország hatalmas átszervezési erőfeszítéseket tesz, radikális változtatásokat indítottunk be a társadalomban, a politikai rendszerben, az intézményrendszerben, de különösen a következő területen akarunk változtatni. Mindenképpen meg akarunk szabadulni az eddigi torzulásoktól, egy gazdasági modellt akarunk létrehozni, amely, ahogy korábban is mondtam, racionális és versenyképes. Szeretnénk például a görögországi fiataloknak munkahelyeket teremteni. Görögországnak nagyon szép a kelengyéje, ha mondhatom ezt így, nagyon jó hozományunk van, ez nevezetesen a jól képzett fiatalokat jelenti, az emberi potenciál valóban nagyon jó, de nem használjuk ki. Szenvednek a fiatalok a, a munkanélküliségtől. Tehát az államapparátuson belül is radikális változtatásokat akarok létrehozni az új modellen belül. Együttműködünk az Európai Unióval is, a Task Force segítségével, amint ezt korábban mondtam. De az is fontos, amit korábban mondtak, hogy az együttműködést bilaterális alapon is kell fejlesztenünk Németországgal, Ausztriával, Franciaországgal, Hollandiával. Velük egyébként immár meg is kezdtük ezt az együttműködést a know-how és a bevált szakmai gyakorlatok cseréjének céljából. Úgy gondoljuk, hogy ez is egyre hatékonyabbá válik majd nyilvánvaló, hogy mindennek megvannak a hatásai a helyi önkormányzatok felé is. A twinning programokról is hallottunk, ez is hasznos tapasztalatcsere lehetőség. Mi azonban a direkt, a közvetlen beruházást szeretnénk, ha mondhatom ezt így, te, közvetlen támogatást, technikai segítséget várunk. A kisebb és nagyobb önkormányzatokat támogatni kell, annak érdekében, hogy ott munkát tudjanak végezni, hogy megvalósíthassák a projektjeiket. Reméljük, hogy az Európai Unión belül más városokkal együttműködve, más helyi területekkel együttműködve ezt meg tudjuk valósítani. Az új pénzalapról beszélt, teljesen egyetértek mindazzal, amit mondott. Szeretnénk ö, ö, támogatni, segíteni az országban a, a munkaerőt. Már elkezdtük a munkahelyteremtést, eddig az utóbbi időben 50 ezer új munkahely jött létre, és ezt az erőfeszítést folytatni szeretnénk. Legalább, ha mást nem, akkor ideiglenes alapon akarunk ö, munkahelyeket teremteni azoknak, akik például az utóbbi két évben munkanélküliek voltak. Megadjuk a lehetőséget nekik, hogy új képességeket szerezzenek. Zárszóként pedig el szeretném mondani, Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak a figyelmükért és a, az hozzászólásaikért. Ez fontos volt ez a találkozó. Köszönöm Hübner asszonynak a kezdeményezést, köszönöm, hogy megszervezte ezt a találkozást. Számunkra ez nagyon fontos volt, remélem önöknek is, és azt is remélem, hogy az általam adott információkat hasznosnak találják majd. A görög nép áldozata tovább folytatódik, és biztosak vagyunk benne, hogy ez meghozza a maga gyümölcsét. A jelenlegi kormány a nemzeti együttműködés és nemzeti egyetértés alapján munkálkodik. Stabilitást akarunk, és az üzenet, amelyet mindenkinek üzenünk az, hogy Görögországban új hajnal hasad. Köszönöm. If you allow me, I would... Ha ö, megengedik, akkor Jean-Marie Zeilert ö, kérném hozzászólásra a DG Regio képviseletében. Csak egy ö, rövid összefoglalást szeretnénk kapni. Köszönöm szépen, elnök asszony valóban néhány szót mondok, csak a kohéziós szakpolitika hatalmas lehetőséget jelent ezekben a nehéz időkben. Görögország számára 2 milliárd Európa, euró áll rendelkezésre, a kvóta egyik része már felhasználásra került, úgyhogy igen, számos módon lehet a recesszió ellen harcolni abban az országban. A bizottság egy külön akciócsoportot hívott életre, feladata, hogy a pénzeszközök felhasználását felgyorsítsa ott kint a területen. Mindenféle technikai segítségnyújtást adunk ehhez, ezen felül pedig segítünk a szociális alapok felhasználásában, illetve az administratív kapacitások kiépítésében. Még egy észrevételt mondanék. Szükségünk van arra, hogy a tagállamok adjanak szakértelmet, támogatást az a lényeg, hogy kölcsönösen megtermékenyítsék magukat a, ezzel a közigazgatási tapasztalattal. És elnök asszony, még valamit arról, hogy mit is teszünk a helyzet kezelésére. Hán eh, biztos bizonyos eh, prioritásokra szeretne összpontosítani. Ezeknek közvetlen hatása van ott a helyszínen. Eh, ott szeretnénk nyomást kifejteni a közgazgatásra, hogy ezeket a kiemelt projekteket valósítsák meg. A likviditás problémáival is szeretnénk tenni valamit. Az utóbbi két az utóbbi két hónapban az intervenciós szintünket a megengedhető maximumra emeltük, 400 millió eurót utaltuk tunk át Görögország számára. Ez kiegészít támogatás a likviditási problémák orvoslására. Van egy kérdés. A parlament és a tanács már majdnem egyetértésben van, hogy még egy plusz 10%-os feltöltést hagyjunk jóvá. Ez kvázi további 400 milliós feltöltést jelent, likviditási segélyt az év vége előtt. Az Európai Beruházási Bankkal speciális dolgokat munkálkodtunk ki a KKV-k számára. Ott egy különleges garancia alapot hoztunk létre a likviditási problémák orvoslására. Van még valami, amire további időre lesz szükség, mert a jogszabályt kell megváltoztatnunk. Ehhez majd az önök támogatására is szükség lesz egy nagy infrastruktúrális finanszírozáshoz szolgáló garancia alapot kéne kidolgoznunk. És elnök asszony, megpróbáltuk megmenteni a görögországi jelentős koncesziós szerződéseket, a görög autópálya építkezésekről van szó. majdnem elkészült a görög autópálya hálózat, E, ezen a témán a nemzeti hatóságokkal nagyon szorosan kell együttműködnünk, annak érdekében, hogy hogyan lehet ezt a fajta munkát e, újra elkezdeni. És még valami, a kormányzás, az irányítás kérdése. Itt is nagyon fontos, hogy az állami szektorban modernizálás induljon el, hatékonyságra van szükség, meg kell gyorsítani az eljárásokat a felelősség elvét hatékonyabban kell megvalósítani minden résztvevő számára, illetve van tennivaló a közbeszerzési szektorban, aztán a, a föld nyilvántartás területén, számos területen tehát van szükség a javításra. Asszonyom, elnök asszony, a kohéziós politika továbbra is nagyon fontos eszköz arra, hogy a segítségével eh, harcot, harcolni tudjunk az ország súlyos eh, problémáival szemben. Köszönöm. Eh, tehát akkor az érintett politikai csoportok mind elfogadták, hogy összehangoltan dolgoznak a feltöltési összegek vonatkozásában, Reméljük, hogy decemberben a plenárison erre szavazni is tudunk. A lengyel soros elnökség keményen dolgozik azon, hogy a hátralévő időben a szükséges döntéseket el lehessen fogadni. Egyébként egy harmadik módosítón is dolgozunk, amely lehetővé teszi a garancia alapok felgyorsítását. Nagy, nagy kihívások ezek a növekedés útjában, de szeretném, ha tudnák, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a dolgok mozduljanak, előrelépjünk. Amennyiben nincs további észrevétel és kérdés, akkor megköszönöm, miniszter úr. Elmondom, hogy bármikor szívesen látjuk itt, főleg akkor, hogyha jó hírei vannak, de hogyha a problémákról akar beszámolni, akkor is szívesen látott vendég. Ugyanez igaz az összes többi tagállamra, de remélhetőleg ezek a problémák minél gyorsabban meg fognak oldódni. Köszönöm még egyszer. Meeting continues, just if you give me two... A tárgyalás folytatódni fog, az ülés folytatódni fog, kettő perc türelmet kérek. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, és így tudjuk folytatni az ülést. Dear colleagues, would you please... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet we So, dear colleagues, we continue our meeting with... Kedves kollégák, Folytatjuk az ülésünket a hármas napi rendi ponttal. A 1083 per 2006 per EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő, vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok kockázat megosztó eszközével kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról fogunk beszélni. Okay, as you know, and as you see... Amint látják, jelenleg nincs itt az elnök asszony. Először azt kér, azt, arra kérem Nisler. Thank you very much. Van uh, Nisler urat, hogy mutassa be munkáját. Köszönöm szépen, elnök úr. Briefly, the main content... Egészen röviden szeretném bemutatni ezen tanácsi rendelet módosításának a lényegét. Egy kockázat megosztó eszközről van szó. Október 12-én nyújtotta be javaslatát a bizottság. Megköszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívott minket ide, és beszámolhatunk ezen javaslatunkról. Ez idáig a tanácsban nem tudtunk erről beszélni, hiszen nagyon erőltetett menetben zajlanak ott az ülések. Nézzük a javaslat lényegét. Azt hiszem két dolgot kell először kiemelnem, hogy megértsük pontosan ennek a javaslatnak a kontextusát. Az első az lenne, hogy a finanszírozás ellenpontját megtaláljuk. A finanszírozás azon részére gondolok, amely a strukturális alapokhoz kötődik, tehát az európai és a tagállami szintű társfinanszírozáson túlmutató részekről van szó, illetve hogy a magán cégek milyen beruházási nehézségekkel küzdenek a válsággal sújtott területeken. Nézzük az elsőt. Tudjuk, hogy a legtöbb országban a kohéziós politikához nagyon komoly társfinanszírozás kell, ez a, az állami szektorból is érkezhet, illetve magánbefektetőktől is. Egy ilyen ellenfinanszírozás vagy társfinanszírozás leginkább a bevételt termelő projektekre érvényes. Az 55-ös cikk szabja meg ezen projekteknek a végrehajtását, amely olyan projektek ezek, amelyek a jövőben bevételt fognak termelni. A kohéziós alapok és a regionális fejlesztési alapok tekintetében elmondhatjuk azt, hogy meg kell osztani ezen projektek költségét, és kizárólag kohéziós politikai eszközökből az ilyen típusú ellenfinanszírozása vagy társfinanszírozással rendelkező projektek nem finanszírozhatók. Aztán ott vannak azok a projektek, ahol a beruházók különböző finanszírozási forrásokkal operálnak, hitelekkel vagy kölcsönökkel. Nos, ilyen esetekben a projektek ilyen esetekben saját források, adóságok, vagy banki kölcsönök, illetve különböző vállalati kötvények kibocsátása nem megengedhető. Tehát nézzük azt, hogy a projekteket lehet-e olyan kölcsönökből finanszírozni, amely állami forrásból érkezik, illetve az állami támogatás pontosan milyen csatornákon keresztül érkezhet. Na, itt a strukturális alapokról beszélünk. A, projektek azon finanszírozásáról beszélünk, amely nem európai forrásból érkeznek, illetve nem tagállami forrásból érkeznek. Nézzük a második dolgot. Jelenleg az a gond, hogy nagyon nehéz a magánbefektetőket, illetve más beruházási forrásokat aktivizálni. Nagyon nehéz őket belevonni a projektjeinkbe való részvételre. Ez különösen ott gond, ahol a válság nagyon elharapozott azon országokban, ahol túlságosan nagy a projektkockázat, illetve az országkockázat. Azt látjuk, hogy a különböző nemzeti bankoknak nagyon komoly likviditási gondjaik vannak, és Görögországban különösen súlyos a helyzet. Krizohoidis miniszter úrról hallottuk az imént, hogy milyen nehézségekkel küzd jelenleg Görögország. Görögország esetében számos stratégiai infrastruktúra beruházás szenvedi meg ezt a problémát, akár transeurópai hálózat projektekről is szó van, és elképzelhető, hogy ezeket a projekteket nem sikerül megvalósítani, azért, mert azon ö, ö, privát beruházók, akik szerződtek, hogy támogatni fogják ezeket a projekteket, visszalépnek, vagy képtelenek ezt támogatni, illetve a tagállami nemzeti hozzájárulás léte is veszélyben van. Hiszen likviditási gondok vannak, mint említettem, a nemzeti bankokban, illetve általában tagállami szinten is. A bizottság javaslata arra irányul, hogy ezt a padhelyzetet megoldjuk reméljük, hogy úgy lehet megoldani ezt a problémát, hogy a kohéziós politikai eszközöket az Európai Beruházási Bank hitelkapacitásával és akár más pénzügyi intézmények segítségével együttesen lehet megtenni. Ilyeténképpen ezek a pénzintézetek továbbra is tudnak hiteleket nyújtani a különböző projektek végrehajtása érdekében, és így a társfinanszírozást, vagy kiegészítő finanszírozást meg lehet teremteni. Ez tehát a környezet, a kontextus, ez szükséges ahhoz, hogy megértsük a javaslat lényegét, ami pedig a következő. már létező rendelet részekre épül ez az új javaslat, ami, amelynek az a lényege, hogy az Európai Beruházási Banknak különleges szerepe van a projektek előkészítésében. Itt általában nagy beruházásokról van szó, nagy projektekről, de a finanszírozás megteremtésében is fontos a szerepe illetve a PPP-k, a Public-Private Partnershipek megteremtésében. Az Európai Beruházási Bank szerepét, tehát már kiemeli ez a rendelet, de szerepel a bank szerepe az EU állam és kormányfők nyilatkozatában, amely július 21-én jelent meg. Ebben egyébként ehhez társultak az EU-s vezetőpolitikusok is. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank feladata most az lenne, hogy a különböző hitelek és az Európai Uniós ö, alapok közötti szinergiát ö, felerősítse, és ezáltal megkönnyítse a projektek helyzetét. Jelenleg a Beruházási Bank és más pénzintézmények azonban a válság miatt plusz garanciákat kérnek hogy továbbra is tudja folyósítani kölcsöneiket a szóban forgó országoknak. A bizottság javaslata tehát az lenne, illetve ennek a célja az lenne, hogy vagy IMF segítséggel, vagy Európai Unió segítséggel a kohéziós alapokból való felhasználást megadja, vagy megkönnyítse a tagállamok számára, és így ez a kiegészítő finansz, ilyen kiegészítő finanszírozással működő projekteket meg lehetne valósítani, és ez a bizottság intervenciós stratégiának részét képezi. Számos projektről van szó, amelyek mind a kohéziós politikai stratégiába tartoznak. Ezen belül azon projektekről van szó, amelyek egyébként nem részesülnének tagállami vagy Európai Uniós támogatásban. Ezt a javaslatot az Európai Beruházási Bankkal folytatott együttműködés keretében alakítottuk ki, és különböző beruházási banki garanciákról van szó, vagy a banknak nyújtott garanciákról van szó. A jövőre is vonatkozik ez, nem csak az elkövetkezendő egy-két évre, hanem tagállami, vagy nemzetközi magántestületekre, vagy intézményekre is vonatkozik ez, amelyek hasonló garanciák megadására képesek, mint az Európai Beruházási Bank garanciája. Ugye egy közös menedzsmentről van szó, ezért a tanácsi rendeletet nagyon alapjaiban kéne megváltoztatni. És ez vonatkozik a végrehajtó szabályokra is. Mindennek persze komoly következményei lennének, hiszen az úgynevezett financial engineering eszközök végrehajtásában változásokkal járna, hiszen ezek, ezek már most működnek, ugye, a tagállamokban, ezért gondoltuk azt, hogy nem avatkozunk bele már most működő folyamatokba. Ugye bizonyos szakmai problémák is fölmerülnek egy ilyen kockázat megosztó eszköz javaslattal. Ugye sokszor intézményi kapacitás, az intézményi kapacitás nem elégséges a tagállamokban, ezért a bizottságnak az lenne a javaslata, hogy ilyen eszközöket közvetett, ugyanakkor központosított menedzsmenten keresztül valósítsunk meg, nem shared management, együttes menedzsmenten keresztül. A bizottság célja tehát, hogy a létező kockázat megosztó eszközöket használja, amelyek hasonló módon már működnek, tehát közvetett menedzsment útján. Ezen példa vagy modell alapján járnánk el a jelenlegi esetben. talán ismerik a kockázat megosztó Finance Facility-t, ez a hetedik keretprogramra alapul, illetve a hitelgarancia támogatásra, amelyeket a TNT projektek esetében alkalmazunk. Körülbelül ilyen módon szeretnénk, ezen példa alapján szeretnénk eljárni jelen javaslat esetében. Úgy véljük azonban, hogy jelenleg nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen feltételekkel kell majd számolnunk, hogyha megvalósul ez a kockázat megosztó eszköz. Ezen javaslat tervezettel egy olyan záradékot szerettünk volna megfogalmazni, amely lehetővé teszi azt, hogy rugalmasan ki tudjuk, alak, ki tudjuk alakítani a különböző finanszírozási eszközökön keresztül a szükséges megoldási módszereket ezért mi, miután pontosan nem lehet előre mindent meghatározni, ezért van szükség a rugalmasságra. Még azt is el kell mondanom, hogy ezen kockázat megosztó eszközök finanszírozása teljes mértékben már létező tagállami, tagállamnak odaítélt forrásokból érkeznének, illetve különböző programokból. tehát az Európai Unió költségvetését, költségvetését, ezt, költségvetését nem terheljük meg külön ezzel a javaslattal. A, olyan, ö, olyan eszközökről van tehát szó, amiket már odaítéltek, de még nem használtak fel. A jelenlegi programokból a tagállamok felhasználhatják a nekik odaítélt összegeket kockázatmegosztó eszközök kiépítésére. Ez nem jelent ez nem jelent semmilyen plusz felelősséget sem a tagállamok költségvetésének szempontjából, sem az EU-s költségvetés szempontjából. Mi a helyzet akkor, hogyha a, ha a forrásokat nem használják fel, teljes mértékben. Most ilyen esetben újra föl lehet használni ezen eszközöket, új befektetéseket lehet tenni, vagy a programot folytatván, hogyha a szóban forgó tagállam továbbiakban is jogosult ilyen típusú EU-s segítségre, avagy kohéziós politikai kohéziós politikai átcsoportosítás útján folyosítható ez az összeg továbbra is a tagállamok számára. Ez lenne tehát a javaslat lényege. Sorry, I, I, I just would like to now maybe to take the, the floor and... És most a következőt szeretném elmondani. Én vagyok a felelős ezért a jelentésért. Itt képesítesz bennünket egy klauzula arra, hogy egy új instrumentumot hozzunk létre, egy új eszközt, amely nagyon konkrét helyzetekre lenne alkalmazható. Általában szeretném elmondani, hogy én támogatom az ilyen kockázat megosztó intézkedéseket, főleg olyan időszakokban, mint a mostani, amikor is vannak országok, amelyek igencsak szenvednek a rossz minősítéstől, és ilyen eszközökre nagy szükségük lenne, és gyakorlatilag ez igen, csak hasznosnak bizonyulhat számukra. Vannak azonban kételjeim is, ezek néhány témát felvetnek ebben a rendeletben. Ezt vitatom meg egyébként az árnyék előadókkal, nekik is vannak ötleteik megkaptuk a neveket, az árnyék előadók neveit, most kezdjük ezt az értékelő folyamatot tehát, vagy a vita folyamatot, de mindenképpen szeretnénk meghatározni olyan országok típusát, amelyek számára lehetőség van, hogy megkapják ezt a fajta támogatást, akiknek ezt az új lehetőséget fel tudjuk kínálni. Ez az egyik terület, ahol agy gondoljuk, hogy ezt még pontosítani kell, és azt is gondolom még, hogy az Európai Bizottsággal és a tanácssal meg kell vitatni, hogy a döntés formátuma milyen, és hogy ezt a kockázat megosztó eszközt hogyan alakítjuk ki, legyen ez egy végrehajtási rendelkezés, vagy valamilyen más módot találjunk erre. Ezt még meg kell vitatni, itt részletesebb vitelem a szükség. Az sem világos egyenlőre, hogy most vezetjük be ezt a rendszert, melyek lennének azok a szegmensek, elebek a regionális politikában, a monitoring bizottságok, az auditok, értékelések, ezek tehát azok a pontok, amelyek a szakpolitika részét képezik, de nem világos, hogy hogyan tudjuk azonosítani őket fontos elemként, amikor létrehozzuk ezt az új eszközt egyébként a költségvetési rendelethez való viszony is tisztázandó még. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket meg kell vitatni még részletesebben is. És hát persze az egész témában az is fontos, hogyan tudjunk realokálni pénzeket erre a célra. Ez, ez egy általános állásfoglalás, amit ön elmondott, és nyilvánvalóan szeretnénk ezt a lehetőséget megadni, hogy egy ilyen eszköz létrejöjjön, de hogy milyen értelemben születik meg részleteiben a szabályozás, azt még tisztázni kell. Ezek tehát azok a területek, ahol úgy gondolom, hogy további tárgyalásokra van szükség. Most pedig az árnyék előadóknak azt mondom, hogy már tudom, ismerem a neveket, köszönöm a frakcióknak, hogy kijelölték ezeket az árnyék előadókat, és gondolom többen hozzá kívánnak szólni. Ez egy első véleménycsere. Kleber, Kleva asszony. Köszönöm. Említette ön is, amire válasz akarok. Az árnyék előadók is kérdésében két pontot szeretnék tisztázni. Ez összefügg a javaslattal, amely már megszületett. A tagállamok jelentkezési kérelmezési eljárása, ezt még tisztázni kell, ez az egész folyamat hogyan alakul, ki a felelős ezért, hogyan, ki kaphat ilyet egyébként, Egyébként a kérdésem az, hogy egy harmadik javaslat keretében beszélhetünk egy sunset clause-ról is, és vannak még nyitott kérdések a két előző javaslatból is. Aztán a következő az időzítés kérdése, hogy meddig mely a, az eljárás a következő időszakra vonatkozik, vagy ez egy folyamatosabb eszköz lesz a későbbiekben? Milyen jellegű eszköz lesz ez? Ez ilyen általános kérdések, amiket tisztázni kell. Azt gondolom, kíváncsian várjuk egyébként a válaszokat. Van Roy úr. Egy kérdésem van nekem is. Ez egy új eszköz, tehát ahol természetesen olyan témák is felmerülnek, amelyek egy adott időhorizonton túlmutatnak és érvényesek maradnak. Tehát ezt pozitívan láthatjuk egyébként, mert az Európai Bizottság ebben az esetben hosszabb távon tud tervezni egyébként a költségvetési ellenőrzési szakbizottság, és ezt nagyon alap, hogy az ellenőrzés is alapvetően meg fogja ezt vizsgálni ezt már most figyelembe vegyük, vagy az új rendeletről van szó, vagy az új költségvetési rendelet milyen szerephez jut. Úgy gondolom, hogy elég sok kérdést felvet ez itt. Mint, többet, mint amit meg tudunk válaszolni. Parancsoljon. Ivor, nem Iván vagyok, Ivor. Elnézést kérek, Ivánnak hallottam. Elnézést kérek, hogy szót kérek, de úgy tűnik, hogy a Költségvetési Bizottságban írunk egy jelentést erről, és nagyon óvatos lennék az ilyen javaslatokkal. Ezt megpróbálom elmondani. Két dolog van, amely segít. 2009-ben több mint 6 milliárdot alokáltunk, és 2009-ben ez segített is. És a második forrás vannak országok, amelyek GDP-je több mint 4%-kal csökkent, vagy hitelmegállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, és 0,77 milliárdot kaptak a társfinanszírozás növelésével. És most megint csak itt vannak az országok, akik nehézségekbe keveredtek. De azért vannak itt elvi kérdések is. Az első kérdés. Kinek segítsünk? Ugyanis, hogyha azoknak, akiknek segíteni, akiknek felhasználási nehézségeik vannak. Október 1 adataim vannak. A deficit és az abszorpciós ráta között semmiféle összefüggés nincs, tehát vannak olyanok, akiknek jó a helyi költségvetési helyzetük és rossz az abszorpciójuk, tehát a felhasználásuk. Ja, hát melyek azok a paraméterek alapján, amelyek alapján egy ország jelentkezhet? Ez az első pont mert hogyha ezek a paraméterek nem elég pontosak, akkor előfordulhat, hogy rossz célt határozunk meg, hogy hova menjen a pénz. A második pont megint csak a költségvetés szempontjából, hogyha a beruházási bank ad garanciákat azon bankoknak, amelyek a tagállamokban vesznek, hogy adhassanak ki a kedvezményezetteknek megfelelő hiteleket, a kérdés az, mi történik, ha nem jó, a, nem sikeres a projekt, ki, kinek adja a garanciát a beruházási bank. A bizottság azt mondja, ez nem nagy probléma, tehát kohéziós célú dolog az allokáció során fontos, de itt a kérdés persze az, hogy mi volt tyúk vagy tojás előbb. Itt nagyon komoly összegek merülhetnek fel, a kérdés most az, hogy egyrésztről ez jónak tűnik, de a finanszírozási szempontból ez nem, gyakorlatilag az EI, mi vagyunk a tulajdonosai az Európai Beruházási Banknak, és végül is ki fogja ezt, ennek a költségeit állni, hogyha a tagállamoknak a bankjait biztosítjuk. Köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, Piper úr. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjének bevezetője során volt egy ilyen kellemetlen érzésem egész idő alatt. Úgy tűnik ez az utolsó nyílvesző. Hogyha a kohéziós pénzeinket már a görög bankok új hitelkeretére kívánjuk felhasználni. Hogyha az Európai Beruházási Bank segítségével akarunk új hitelkereteket kialakítani, akkor az előttem szólóhoz csatlakoznék. Mi történik, ha nem jól sül ki a dolog? Itt komoly kétségeim vannak, és Hübner asszony említette a felhatalmazási zárodékot nem tudom, ellenőrizhető ez az egész még a végén ki mire kap felhatalmazást. Egy kicsit túlnő ez rajtam képviselőként, ezt már nem tudom igazából megítélni, a bizottság képviselője nem tudom mennyi ideig tartott, hogy egy ilyen egyszerű eszközt leírjon, tehát nagyon sok időt tett igénybe, hogy ezt az állítólag nagyon egyszerű eszközt leírja. Azt gondolom, hogy parlamentként nagyon sok kérdésre kell még választ keresnünk, mielőtt ezt mi el tudjuk ebben a formában fogadni. Lohan úr. Reprezentantul Comisiei. Jó e instrument care se pare că vrea să... Köszönöm szépen. Ez úgy tűnik egy olyan eszköz, amely bizonyos értelemben a kohéziós politika folytatására szolgál, ez lenne a célja de persze ebben az összefüggésben nagyon sok kérdés felmerül és kérdőjeles a dolog. Um, cea, cea mai mare semn de întrebare care se naște pentru mine este, totuși, um, acea... A kérdőjel, kérdőjelekről beszéltem az imént, a legnagyobb kérdőjel ebben az, hogy a kohéziós politikát ki képes létrehozni, amelyet felhasználunk. Ezek a pénzek, kinek utalják a pénzeket? Nem az a helyzet, hogy vannak kormányok, amelyeknek több pénzük van, és az oroszlán részt vállalják, azok adott esetben nagyobb pénzekhez jutnak a kevésbé fejlett országokkal, mi lesz? Itt nagyon konkrétan kell végig gondolni és megbeszélni az egyes pontokat, és a szövegezést is, a tartalmat is nagyon alaposan meg kell vizsgálni. Adott esetben előfordulhat, hogy az erősebb kormányzatok vagy kormányok előnybe kerülnek, és ez nem felel meg igazából a kohéziós politika elveinek. Köszönöm. Uh, yes, Joachim Zeller. Igen, Joachim Zeller. Köszönöm szépen. Írásos anyagom nincs, nem tudom, a kollégáknak se nagyon van, talán másnak több információja van, néha az a benyomás alakul ki bennem. Én csak abban, vagy arra hagyatkozhatok, amit hallottam, és Markus Piper kérdésére és Petro Loan kérdéseihez csatlakozok. Itt egyelőre több a kérdőjel bennem is, mint amire választ találok. Az egész arra emlékeztet, ahogyan az igaz, közigazgatásokban évvégé felé a decemberi láz keretében működni szokott. Észreveszik, hogy vannak még költségvetési maradékok, és igyekeznek mindenképpen elkölteni a pénzt annak érdekében, hogy a költségvetés teljesüljön, nehogy aztán valamilyen felsőbb hatóság csökkentse a költségvetést, mert nem sikerült elkölteni az előző évi pénzeket. A kérdés most csak az, hogy a megfelelő eszközöket használjuk-e fel. Más területeken is azt tervezik, hogy az Európai Beruházási Bank segítségével, finanszírozási segítségével meglévő alapokat erősítsenek és emeljenek meg, de az is egy kölcsönzött pénz, ne felejtsük el, amit az Európai Beruházási Bank felhasznál, ez is pénzbe kerül, tehát egyrészt pénzeket adunk államoknak, ahol saját, adott esetben a saját finanszírozást is biztosítani lehetne, de itt azt a pénzt megint csak máshonnan kell beszerezni, és hát ez megint csak kamatokba kerül, és végül az eredmény az, hogy valamikor el kell számolni az összes pénzzel. Valahol pillanatilag nem látom át, hogy ez hogyan képes működni, mert azt gondolom, ahol a társfinanszírozás lehetőségei már most nem adottak, akkor a későbbiekben hogyan jöhet létre az a helyzet, hogy a visszafizetés majd működik, hogyha az Európai Beruházási Banknak vissza kell fizetni a pénzeket, vagy pedig lehetőséget biztosít ez azok számára, akiknek még van némi pénzük, és társfinanszírozást engedhetnek meg maguknak, akkor már kész projekteket végre lehet hajtani. De nyilván nem ez lenne a célja ennek az új rendeletnek, és a kohéziónak nem az a célja, ugyebár, hogy azon államoknak segítsünk, akik nem a leggyengébbek. Ugye a, a gyengéknek kívánunk segíteni annak érdekében, hogy egy fenntartható fejlődés alakuljon ki. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezt alaposan vizsgálnunk kell még. Mm, úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy kapjunk valami írásos anyagot ehhez. Köszönöm szépen, Matson asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. De olyan kérdések merültek föl bennem is, mint a kollégákban teljesen egyetértek velük. Még egy plusz kérdésem lenne az eljárással kapcsolatban. Kérdezem, hogy ezt is, ezt a ö, módosítást is ugyanolyan gyorsan próbáljuk meg elérni, mint, mint amit jövő héten fogunk Strasbourgban ö, remélhetőleg megszavazni. Tehát ugyanilyen gyorsított eljárás lesz? Az elnök hozzászólását nem halljuk. We are just starting this. Clarissa, most kezdjük. Ez az első eszmecsere, úgyhogy most indul az Európai Bizottság részéről a, a harmadik módosító, tehát ez az első eszmecsere. A kérdésem az lenne, hogy ugyanolyan felgyorsított eljárással eh, oldanák meg ezt a kérdést is, mint az előző eh, módosítást jó lenne, hogyha hosszabb idő állna rendelkezésünkre, hogyha jobban el tudnánk gondolkozni ezeken a kérdéseken. Mi a helyzet az el nem költött finanszírozása? Olyan finanszírozás ez, amit korábbi, hónap, a korábbi évekből gyűjtöttek fel, vagy, vagy meg nem valósult programokról van szó? Hát szerintem ez sem teljesen lényegtelen. Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen. További kérdés. François Alfonsi. Les interrogations et... Értem a felmerült kérdéseket, és hallom, hogy miért tétováznak az emberek. Egyértelművé kell tennünk a dolgokat. Ugye nagyon nehéz helyzet alakult ki Európa déli részén, különösen Görögországban, Mindenképpen eh, ki kell kerülni ebből a bonyolult helyzetből, konszolidálni kell az eddigi elért eredményeket. Úgyhogy eh, ne legyünk szkeptikusak ennek a dolognak a kimenetelével kapcsolatban, azonban eh, precízebben az érintett országokkal az együttműködés szellemében próbáljunk tovább lépni. most ne a költségvetési megszorítások szellemében beszéljünk, hanem arról, hogy valamiféle strukturális programokat dolgozzunk ki az érintett országok számára. Elnök, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Az árnyék előadók nevében is mondhatom, hogy hasznos volt végighallgatni a felmerült kérdéseket, mert hiszen itt tisztulnak a dolgok. Rudolf Niszlia úrt kérem, hogy reagáljon az elhangzottakra. Tájékoztatom továbbá önöket, hogy amikor Niszler igazgató befejezi az észrevételét. Ma nincs a bizottságunk előtt döntés, ez tulajdonképpen az eszmecserének az első lépése volt, nincs gyorsított eljárás, nem úgy van ez, mint a korábbi módosítóknál. Öt perc múlva előadnom kell, itt kell hagyjam önöket, úgyhogy kollégámnak adom át a levezető elnöki tisztet, de e, ezek után e, tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Köszönöm szépen, Hübner asszony. E, a dolgok jelen állásában elmondanám, hogy valóban számítottam arra, hogy sok kérdés elhangzik, ami el is hangzott önöktől. Kétségtelen, hogy az ide előterjesztett javaslat olyasmi, ami egy kicsit túlmutat a kohéziós szakpolitika szabályai által rögzített területen. Ez valójában lehetőséget teremt arra, hogy olyan eszközöket, olyan lehetőségeket teremtsünk, amelyeknek a révén bizonyos pénzek kiáramolhatnak a kohéziós szakpolitikából egy direkt menedzsment rendszerbe. Ezt maga a bizottság vette figyelembe az Európai Beriházási Bankkal közösen a végrehajtásra pedig a pénzügyi rendelet általános szabályai vonatkoznának. Ezt a szakpolitika keretein belül még eddig nem vitattuk meg érdemben, úgyhogy kollégáimmal együtt szívesen állunk rendelkezésre. Nagyon örömmel várjuk, hogy minden releváns aspektust megtárgyalhassunk. Minden területen tisztázzuk a tisztázandókat. Az utolsó felszólalónk mondta, hogy úgy kell értelmezni ezt, mint egy kiegészítő intézkedést. Ez támogatja a kohéziós szakpolitika megvalósításával kapcsolatos feladatokat. Tényleg ez a célunk. Az a szándékunk, hogy van egy finanszírozási komponens, amely se nem a kohéziós szabályok alá nem tartozik, se nem európai hozzájárulás és a társfinanszírozás alá sem tartozik. Tehát a javaslatunkban a válsághelyzetben levő országokat figyelembe vettük, azonban ez, amiről beszélünk, ez egy olyan elem, amely tulajdonképpen a kohéziós politikához kapcsolódik, de E, ezt a, ezt a hézagot például meg kell finanszíroznunk. Például a görög autópálya projekt, ugye több milliárd euróról van szó. E, a hozzájárulásnál durván a fele olyan forrásokból származnak, amelyek nem európai, illetve nem nemzeti, ezek magánszektorbeli források. És ez az, ahol elakadt a, a befolyás. Egyértelmű volt a közös egyességünk, hogy a, <clears throat> ezt a bizonyos akadályt el kell hárítanunk. <clears throat> Tehát ez nagyon fontos, hogy megértsük. Ki lenne jogosult? Egyértelműen inspirált bennünket a görög helyzet, <clears throat> ezt érdemben vizsgáltuk, különféle projekteket vizsgáltunk meg. Azonban nyilván arra gondolunk, hogy ahol súlyos válság alakul ki más országokban, például olyan országokban, ahol az Európai Unió vagy az IMF segélyprogramok működnek. Tehát ilyen országokra is gondoltunk. Ez a javaslatunk például segítene a likviditási hiányok áthidalásában. De mégis van egy különbség, amikor arra gondolunk, hogy ilyen támogatási intézkedéseket ténylegesen kidolgozzunk-e. Mert ehhez ugye az Európai Bizottságnak érdemi, mélységi ellen, elemzést kell folytatni, illetve eseti alapon kéne dönteni arról, hogy az adott esetben folyósítható -e ez a fajta eszköz vagy sem. Ez nagyon fontos, és megkülönbözteti ez a javaslatot a korábbiaktól. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit értenünk kell az, hogy Piper úr úgy mondta, hogy ez az utolsó nyílvesző a testben. Tehát nem arról van szó, hogy az évvégi pánikban el kell költeni a költségvetési maradványokat, nem ez a célunk, hanem arról van szó, hogy újra beindítsuk az elakadt projekteket, ahol a, a, a, a civil szférából kellenének a további pénzek. Ez volt az elképzelésünk. És amikor felmerül a kérdés, hogy ez a szabályozás hogyan kapcsolódna a kohéziós politikához, illetve hogyan kapcsolódna össze az általános rendelkezés szabályaihez. Kérem, itt nem lesz űr, nem alakul ki űr, az LGTT és az RSFF olyan eszközök, amelyeket már végrehajtották, olyan rendelkezések alapján, amelyeket ide is javaslunk. Az Európai Bizottság ellenőrzése alatt történt meg a végrehajtás, illetve partneri kapcsolatban szerződéses megállapodás alapján az Európai Beruházási Bankkal. Hát <clears throat> ezek azok a, a, az előképek, amelyeket szeretnénk alkalmazni, hogy időben elkészüljünk ezzel az anyaggal. Nos, hát ezek voltak az első reakcióim. E, nyilván szívesen állunk rendelkezésre további magyarázatokkal és tisztázásokkal, amennyiben ezzel segíteni tudjuk az ügyet. Niszler úr, köszönjük szépen, köszönjük szépen a válaszokat. Most akkor a következő napi rendi pontra lépünk tovább. a teljes rendelkezés sorról beszélünk. Nikolas Martin úr egy prezentációt tart, utána átadjuk az előadóknak a szót, és ha van időnk, akkor az, az árnyék előadóknak is megadjuk a szót, mert mint tudják, 6 órakor be kell fejeznünk. Nikolas Martin úr, a szót megadom. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy eh, e bizottság eh, elé állhatok, és a bizottság elfogadása után eh, itt most prezentációt tarthassak önöknek. Tudom, hogy viszonylag szorít az idő, ugyanakkor a rendelkezések csomagja meglehetősen bonyolult, úgyhogy szándékom az, hogy egy gyors áttekintést adnék arról, hogy szerintünk a csomagban melyek a kulcs elemek. Hm, ez talán egy ilyen első eszmecserére alkalmas lesz, de szívesen vállalom, hogy majd a későbbiekben érdemben beszélhetünk az egyes elemekről is. Létezik egy munkaanyag, amelyet kidolgozott a raportőr a közös rendelkezések kapcsán. Ez egy jó alap, mert hiszen ez kiemeli a valóban fontos elemeket a bizottság javaslatában, illetve foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyeknél egyértelműen szükség lesz majd érdemi mélységi vizsgálatokra. Tehát a csomag, amint mondtam, viszonylag komplex, hiszen egy általános rendelkezésről beszélünk, amelynek közös rendelkezései vannak. Ez nem csak a kohéziósra, kohéziós alapokra vonatkoznak, hanem például a halászati területre is. A regionális fejlesztési alap, a kohéziós alap, az európai szociális alap, illetve a területi együttműködésre vonatkozó alap is érintve van az LGTC rendelkezés, aztán ez az, amelyik teljesíteszi a csomagot. Most az általános jogszabályról szeretnék beszélni, utána majd a különféle alapokra vonatkozó specifikus rendelkezésre térek ki. Az ESA az majd a megfelelő bizottság elé kerül bemutatásra. Tehát nézzük meg, hogy milyen szabályokat ö, ö, fogalmaztak meg a kohéziós szakpolitika szempontjából. Ezek kontinua, kontinuitást ö, képviselnek, és az Európai Szerződés 174-es cikkeinek az alapján jöttek létre. Tovább megyek, ez egyébként összhangban vannak az Európa 2020-ig terjedő stratégiájával is. Van egy másik változtatás is, hogy itt most két célt látunk magunk előtt, ez eltér a korábbiaktól, a, a konvergencia, a versenyképesség és egyebek helyett most csak két célt látunk magunk előtt, növekedés és munkahelyteremtés. Ez nagyon fontos, mert ez a szakpolitika ennek alapján ugye minden régiót érint. A második, Fő célunk az európai területi együttműködés mellesleg. Itt van a költségvetés, de ezt csak gyorsan érintem. Vannak olyan ábrák, amelyeket csak hivatkozás szempontjából érdemes áttekinteniük. Nézzük meg, tehát a támogatás az földrajzi tekintetben miről szól. Három régió kategóriát érint ez. Ez volt a több éves pénzügyi keretben is. Vannak a kevésbé fejlett régiók, az átmeneti állapotban levő régiók, illetve vannak olyan régiók, ahol a GDP az 75, illetve 90 százalék között mozog. Aztán van a korábbi konvergencia országoknál egyfajta védőháló. Itt bizonyos finanszírozásra szükség van az átmeneti folyamatok finanszírozásához. Itt is van egy ábra, ez csak referencia szempontjából hasznos, a különféle régiók jogosultságát próbáltuk ezen szemléltetni a korábbi adatok alapján. Nyilván mindig a legutóbbi GDP adatokat kell majd figyelembe venni a jogosultság tényleges eh, eldöntésekor az adott régió vonatkozásában. A kohéziós alappal kapcsolatban itt is egy ilyen szimulációt próbáltunk ábrázolni. Ez itt a GNI alapján, tehát a Nemzeti Össztermék, különféle beruházások, környezetvédelmi projektekre, illetve transzeurópai hálózatokra. Hogyha megnézzük hogy a stratégiai részt hogyan erősítjük meg. Nos, ennek az egyik alappillére, vagy megerősítője az, hogy alátámasztjuk a partnerkapcsolatokat, illetve a többszintű irányítást. Erősítenünk kell a partnerkapcsolatokat, ehhez egy európai etikai kódexet kell kidolgoznunk, ezt a bizottság javaslata tartalmazza. Az a lényeg, hogy egyfajta hivatkozási pontot tudjuk meghatározni a megvalósítása során. Az etikai kódexet egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretén belül hagyják majd jóvá. az, a többszintű irányításhoz különféle tagállami intézményeknek a bevonására és együttműködésére van szükség. A közös rendelkezésekben e, például a nemek közötti együtt, e, egyenlőségre, a diszkrimináció felszámolására és egyéb dolgokra is történik hivatkozás. A stratégiai megközítés másik eleme a kapcsolás a 2020-ig terjedő stratégiával. Adva van egy a tematikus célkitűzéseknek egy taxatív felsorolása, ez a 2020-as stratégiából szár, származott. Itt vannak a fő célok, illetve a különféle zászlós hajó célkitűzések. Itt ugyancsak az a fontos észrevétel, hogy ez mind az öt pénzügyi alap esetében azonos, tehát minden alapot egyaránt érint a közös stratégiai keret. Ami pedig a tényleges megvalósítási mechanizmust illeti, itt egy három fázisú megközelítést alkalmaztunk. A közös stratégiai keret az első. A bizottságnak kell ezt jóvá hagyni, ez egy átfogó beruházási stratégiát határoz meg minden egyes alap számára, ideértve a vidékfejlesztést, illetve a tengeri, valamint a halászati szakpolitikákat is. A tematikus célkitűzésekről indulunk, és innen megyünk lejjebb a kisebb részlet, részterületek felé ennél a fázisnál dolgozzák ki azt, hogy a különféle finanszírozási instrumentumoknál hogyan kell végrehajtani a koordinációt, illetve hogyan kapcsolódnak ezek egymáshoz, valamint a releváns nemzeti programokhoz. Nemzeti szinten a CSF lesz az alap, Tagállamonként egy partneri szerződést kell majd kidolgozni. Ez a jelenlegi NSRF-nek a megfelelője, de fontossága fokozottabb lesz. Itt tulajdonképpen kikristályosodnak majd azok a tárgyalások, amelyek során meghatározzuk, hogy a pénzeszközöket merre irányítsuk, és hogyan hagyjuk végre E, a szükséges intézkedéseket. A bizottság felé ezt az operatív programok keretén belül e, kell benyújtani. Ez minden egyes tagállamok, minden egyes tagállam esetében egyetlen dokumentumot jelent, ez minden szükséges részletet tartalmaz, illetve e, kapcsolódik a territoriális fejlesztés integrált megközelítéséhez is. Tehát ebben az anyagban a közös stratégiai keret szellemében meghatározzák, hogy hogyan kell végrehajtani a koordinációt, illetve a hatékony megvalósítást, végrehajtást. Ez alatt, és erről nincs külön ábrám, mert ezt ismerik, vannak különféle operatív programjaink, ezek tartalmazzák a prioritásokkal kapcsolatos részleteket. Azonban szeretnék kitérni bizonyos új kulcsfontosságú elemekre, hogy mivel lehet javítani a kohéziós szakpolitika finanszírozásának megvalósítását. Számos mechanizmus van, amelyet figyelembe vettünk, például különféle feltételeket határozunk meg. Van az úgynevezett ex ante feltétel, úgy gondoljuk, hogy ezzel lehet biztosítani, hogy a program végrehajtásának első percétől kezdve eh, már helyükön vannak és működnek azok a szabályok, amelyek garantálják eh, az adott célkitűzés hatékony és hatásos eh, megvalósítását. Minden egyes tematikus célnál meghatározunk bizonyos kulcsfontosságú pontokat, amelyeket amelyeket a tagállami szinten már a helyére kell tenni, működtetni kell. Aztán a tagállamok önfelmérése, ez is fontos, ezt követi a bizottság részéről folytatott vizsgálat, amennyiben komoly a helyzet, elképzelhető, hogy a finanszírozás mindaddig nem indul be, amíg a feltárt hiányosságokat nem orvosolják. Tehát más szóval elő kell készíteni a talajt a pénzeszközök hatékony felhasználására. A másik fajta feltétel, ami új, az a makrogazdasági feltétel. Ez egy ilyen nagyobb összefüggés. Ez kapcsolja a, a kohéziós politikát e, az unió gazdasági irányításához. Itt kapcsoljuk össze azt, hogy mi történik a kohéziós alapokkal, illetve a gazdasági irányítás vonatkozó rendelkezéseivel. Nincs időm arra, hogy kitérjek a mechanizmusok részleteire, de azt megemlítem, hogy két különféle mechanizmusról van szó. Az egyik az, hogy a bizottság E, a partneri megállapodáshoz módosításokat kérhet, annak érdekében, hogy átirányíthassa a pénzeszközöket a lehető legjobb e, irányokba, annak érdekében, hogy a tanácsi e, ajánlásokat támogatni lehessen. A másik, hogyha például nem teljesültek a pénzügyi segítségnyújtásra vonatkozó elvárásuk, akkor a fizetéseket fel lehet függeszteni. A, tehát ezek valójában már részletekben menően szabályozzák azt, hogy hogyan lehet a pénzáramlást biztosítani. Ezen belül gyakorlatilag az az elképzelés, hogy minden egyes programnak legyen egy egyértelmű kerete, amelyen belül kulcspontoknál úgy, úgynevezett mérföldköveket határozunk meg. Itt különféle részcélokat ö, fogalmazunk meg, ezeknek mutató számai vannak. Ezek után alakul ki egy nyomonkövetési mechanizmus. ennek az eredményeként alakíthatjuk ki a véleményünket, hogy vajon megfelelő irányba haladunk-e, folytatható-e a finanszírozás, vagy sem. És ez egyértelműen kapcsolódik a teljesítményhez kötött tartalék kérdéséhez. Ez tagállamonként körülbelül 25% az adott tagállam a lehető legjobban teljesítő programok esetében lehívhatja ezeket a, a céltartalékokat. A másik helyzetben, hogyha a teljesítmény elmarad a vártól, illetve nem kielégítő, akkor ugye megvan a lehetőség a finanszírozás felfüggesztésére, illetve korrekciók kérésére. Egy-két új elemet szeretnék még megemlíteni. A közösségi szinten az egyik fontos elem, hogy közös szabályok vannak amelyek alulról felfelé szerveződő módon szabályozzák a felhasználást. Úgy látjuk, hogy programokon belül ez egy hasznos megközelítés, hiszen ösztönzi a helyi fejlesztést, a közös szabályok, a helyi akciócsoporton belüli szereplők számára megkönnyíti a pénzek koordinált felhasználását. A, a pénzügyi eszközökről a jelen időszakban sok mindent tanultuk. Kiderült például az, hogy egy egyértelmű keretre van szükség, vissza kell fognunk a restrikciókat, de nagyon fontos, hogy az első perctől kezdve egyértelmű szabályozás legyen, amelynek alapján a tagállamok a már kivált, kipróbált és bevált opciókat alkalmazhassák. Nyilván a tagállamok számára lehetővé kell tenni azt is, hogy az EU által rendelkezésére bocsátott platformokat is használni tudják. Vannak pénzeszközök, ahol a teljes az összes feltétel betartásának van egyfajta garanciája. A segítségnyújtás feltételei az egyik eredményünk, vagy vívmányunk az, hogy jogosultságra egy közös szabály csomagot dolgoztunk ki, az egyik az, hogy például a költségeket egyszerűsített formában lehet e, e, kimutatni, e, általány díjakkal dolgozunk. Úgy gondoljuk, hogy ezt a területet tovább kell bővítenünk, itt könnyítéseket kell megalkotnunk, és meg kell, létre kell hoznunk a szükséges szabályozást. Végezetül pedig a pénzügyi menedzsment és kontroll. Nyilván e, itt kapcsolódik sok minden a, a, a, a felülvizsgálatra vonatkozó javaslathoz. Itt van egy új elem, az akkreditációs ö, ö, folyamat. Van egy tagállami szintű akkreditációs ö, szervezet, amelyik a tanúsító hatóságnak a helyébe lépne. A bizottságnak a részvételét csökkentjük az egész folyamatban. Ez mindig arányos lesz a pénzügyi finanszírozás, illetve az adott kockázat mértékével. A pénzügyi rendelkezésből vettük át ezeket az elemeket. E, van egy úgynevezett gördülő éves záró összeg. Ennek is az a célja, hogy a teljesítési rendszert egyszerűsíteni tudjuk. Természetesen nem itt van az ideje annak, hogy most belemenjünk ennek a részleteibe. A pénz alapokkal kapcsolatos specifikus rendelkezésekre térnék rá. Az RDF tevékenységének hatája. Nos, itt vannak különféle megkötések, amelyek újnak számítanak, különösen az azoknak a szektoroknak a vonatkozásában, ahol a kibocsátás szabályozás hatája érvényesül. Ez ugyancsak kiterjed a dohány ágazatra, valamint a nukleáris erőművek forgalomból történő kivonására. Ez tehát bizonyos területekre vonatkoznak, a produktív beruházásokra azonban ezt nem alkalmazzuk a beruházási prioritásoknál azt emelném ki, hogy koncentráljuk a megközelítést, tehát célzottabb megközelítést használunk, hogyan lehet felhasználni a pénzalapokat. Például egy tematikus cél az, hogy egy alacsony CO kibocsátású gazdaságot próbáljuk megvalósítani minden ágazaton belül. Az az ERDF területén, illetve ezzel kapcsolatban a vonatkozó szabályozás az tulajdonképpen a több éves pénzügyi keretből került átemelésre. Itt három konkrét tematikus célt figyelünk különösen. A megújuló energiák, energiahatékonyság, KKV-k hatékonysága. és az innováció. Kutatás, innováció, energiahatékonyság, e, tehát ezek azok a területek, e, a kibocsátás, illetve a, a finanszírozási e, százalékokat a kivetített ábrán látják. A kevésbé fejlett régiók vonatkozásában úgy gondoljuk, hogy a finanszírozás 50%-át az említett három tematikus célra kell fordítani, és legalább 6% kell, hogy az energiahatékonyságra fordítódjon. Fel akartam hívni a figyelmüket arra, hogy az RDF e rendeletben már létezik egy mechanizmus, E, ennek e, segítségével e, kvázi láthatóbbá válnak a városi jellegű fejlesztések, de ugyanakkor az RDF forrásainak legalább 5%-át kell ilyen célra használni. So, given, given the limited time... Tudjuk, hogy meghatározott időnk, vagy korlátozott időnk van. És miután a prezentáció többi része a kohéziós ö, alapról szól, illetve a, te, a területi együttműködés, csak a... És azt hiszem, a fontos dolgokat már elmondtuk, hogy abba is hagyom. Elnök, köszönöm szépen! Nagyon megköszönöm ezt a rendkívül érdekes prezentációt. I have said that... Azt hiszem félreértés történt. Először azt, azt mondtam, hogy először az előadók kapják meg a szót, és utána pedig a társelőadók, vagy árnyékelentéstevők, ha van idő. Úgyhogy most az általános rendeletről van szó. Tessék. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, az tényleg nagyon rossz feltételezés, hogy 30 perc alatt a jogalkotási folyamatról vagy csomagról részletes vitát tudunk folytatni. Nem mondom, hogy valaki hibás ebben, Martin úr, meg főleg nem, de azért azt javaslom, hogy holnap a 12. és 13. napi rendi pontot töröljük, és ezt holnap reggel folytassuk. Ugyanis a jelentéskészítők számára nagyon fontos, mielőtt egy munkadokumentum születik, legyen tényleg egy első vita itt a szakbizottságban. Elég nehéz lesz ez a munka önmagában is, és úgy gondolom, hogy a előadók kiváló dolgokat képesek papírra vetni, de hogyha az elejétől fogva nem vagyunk képesek arra, hogy itt konszenzusra jussunk legalábbis első lépésben, akkor sosem végzünk, és főleg nem 2012 vége előtt. Ezért azt kérem, hogy holnap folytassuk a vitát. Kérem, hogy ezt így csináljuk. Aztán, ha megengedik, hogy én beszéljek az általános rendeletről, akkor egy első munkadokumentum áll rendelkezésükre. Igyekszem röviden, velősen azokat a dolgokat elmondani, amiket eh, szeretnék, de időt kell rászállni valamennyit. Hát felőlem akár januárban eh, egy rendkívüli ülésen is találkozhatunk erre a célra, ahol aztán nagyon intenzíven tudunk a csomaggal foglalkozni. Ezt nem lehet egy teljesen szokásos eh, szakbizottsági ülés keretében letudni, mert óriásiak a kihívások ami tényleg üdvözlendő a szememben az az, hogy az Európai Bizottság az általános rendelettel egy olyan javaslatot tett le az asztalra, amelyben nem csak a kohéziós politika szerepel, hanem a mezőgazdasági politika, a mezőgazdasági alap és a halászati alap is. Tehát egy ilyen ernyő rendelet, hogy úgy mondjam, tényleg ahhoz kell, hogy hozzájáruljon, hogy hatékonyabban használjuk fel a forrásokat, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, ez üdvözlendő dolog, de azért az a mi munkánk szempontjából rendkívüli fegyelmet követel, és hogy együttműködjünk más szakbizottságokkal, ami bizonyára nem éppen egy könnyű vagy könnyen megszervezendő megszervezhető feladat. Éppen ezért azt kérem, használjuk ki intenzíven az időt, hogy a menetrendünket többé-kevésbé tartani tudjuk amiben megállapodtunk Lamberttel, az az, hogy egy első olvasati eljárást nem fogunk tudni megcsinálni, ez túl bonyolult az egész. Ami azt jelenti, hogy igyekeznünk kell olyan menetrendet kidolgozni, amelyel nagyjából tartani tudjuk, hogy esetleg 2012 vége felé egy elfogadást elérjünk. A, talánt azért mondtam, mert nem biztos, hogy ez a menetrend a parlament miatt bukik meg, hanem a partnerünkön, ez a konkrétan a tanács a jogalkotásban, és ezért nem javaslom, vagy nem tudom ajánlani, hogy a középtávú pénzügyi terv ismerete nélkül itt javaslatot készítsünk. Nem lesz ez olyan egyszerű, mint 2006-ban, ettől tartok legalábbis. Tudni illik, hogyha jelentős módosításokra kerül sor a középtávú pénzügyi terv kapcsán, ahhoz képest, amit a parlament és a bizottság javasol, akkor nem csak pár zárójeles szám lesz az, amiről döntést kell hozni, hanem adott esetben az is előfordulhat, hogy egy új kohéziós politikai struktúrán kell elgondolkodnunk, ezért nem tudom azt ajánlani és javasolni, hogy most véglegesen rögzítsük, hogy 2012 végével lezárulnak a tárgyalások, vagyis tegyük ezt függővé attól, hogy milyen feltételek uralkodnak. Ami pedig a bizottságot illeti, végtelen bölcsességében természetesen nagyon sok dolgot viszonylag egyszerűen tudott szabályozni, és az ember hátradőlhet, és azt mondja rendben, ami nem szerepel a rendeletben, azt majd implemented jogszabályokkal, tehát végrehajtási jogszabályokkal, illetőleg felhatalmazáson alapú jogszabályokkal megoldjuk. A bizottság ezzel kíván élni, hogy kitartsa, hogy kiszorítsa némileg a parlamentet a jogalkotásból, ahol igazából jogalkotóként els, elsőkét vagyunk jelen, ilyen típusú jogalkotóként, és a jogi szolgálatot meg is kérdeztük erről, hogy ez mennyiben van rendjén, mennyiben nyílik erre lehetőség. A válasz az volt egy első válasz született, hogy úgy mondjam, egy ideiglenes válasz, és én ezt úgy olvasom, az én olvasatomban tehát az, hogy teljesen jogos a kérdés, hogy nem delegálnak-e túl sokat ebben az esetben, és nagyon alaposan meg kell vizsgálni, hogy az általános rendeletbe mit kell még beleírnunk a mostani javaslatba. Úgy értem, hogy a parlament lehető legnagyobb befolyását elérjük fontos eldöntendő kérdésekben. Úgy gondolom tehát, hogy a jogi szolgálat világosan kimondta lényegi dolgokat, fontos dolgokat a jogalkotás területén egyszerűen nem lehet elhalasztani, vagy nem lehet áttolni a végrehajtási vagy a felhatalmazáson alapuló aktusok területére, és ezt nagyon alaposan meg kell néznünk ezért mi is kerül be ebbe az általános rendeletbe. Ez időbe kerül, nem is kevésbe, és nyilvánvalóan a bizottság mellett a tanácssal is komoly harcot kell folytatnunk. Ami a partnerségi szerződéseket illeti, nagyon jól hangzik első nekifutásra is. Mártin úr magyarázatával együtt ez egészen jól hangzik, mint mondtam de ez még mindig nagyon általános, nem minden tagállam központi szervezettségű, tehát a felépítését tekintve aztán, hogy a régiók mennyiben tudnak beleszólni a tárgyalásokba, olyan ügyekben, amely számukra fontos, vagy kevésbé fontos mondjuk, de szerintem ez nincs benne a szövegben, és ezzel eljutunk egy ponthoz, amit itt szerepeltetünk, a rugalmasság és a kvóta nem tartom indokoltnak, hogy már az általános rendeletben, aztán a külön alapokra vonatkozó rendeletekben is részletesebben kvótákat, százalékokat szerepeltetnek. Végül is még azt is ellenőrizni kell, hogy egyáltalán kijön -e ebből a 100 százalék, vagy a végén 160 százalékot, ha tesz ki, hogyha összeadjuk. Vagyis nulla a rugalmasság, és itt a sok régió mellett, ami az Európai Unióban létrejött, egyáltalán nem adott az, hogy amit a kohéziós politikával az EU 2020-as stratégia keretén belül is ténylegesen az egyes régiók problémáit érjük el. A plenárison kérdeztem elmúlt héten, a kérdések órájában a válasz nem felelt meg egészen a kérdésnek, de azért ennek ellenére azt hiszem jogos a kérdés. Bármennyire is hivatkozhatnak, hogy és eh, nyilvánvalóan sehol sem használják ki a százszázalékos megújuló energiákat a eh, régióban, de nem hiszem, hogy az EFRE eszközök 20%-át eh, energiahatékonysági eszközökre kell költeni minden régióban, ahol több pénz van. Tehát tényleg meg kell beszélni, ez jó megközelítése, akár a klímacélok elérése érdekében, vagyis feltétlenül szükségesnek tartom, hogy ezt még egyszer beszéljük meg, most az ESF-ről nem is akarok beszélni, az Európai Szociális Alapról tehát, mert nincs rá idő. Ami az egyszerűsítést illeti, lehet, hogy régóta vagyok már itt a parlamentben, de nem látom igazából, hogy mi a költségvetési ellenőrzés, de ami a rendeletben szerepel, az nem igen járul hozzá az egyszerűsítéshez. Úgy tűnik, hogy éppen az ellenkezője történik. Úgy gondolom, a parlament ígéretet tett arra, hogy egyszerűsíteni akarunk, egy észszerű ellenőrzésre van szükség, az észszerűt akartam ezzel hangsúlyozni, és bürokráciamentesebbé kell tenni az egészet, azt gondolom ezt kell az ászlónkra tűzni, ami a kondicionalitást, a feltételességet illeti, erről is beszélnünk kell. Fontosnak tartom, hogy megvitassuk. Azt akarom elmondani, hogy a makro kondicionalitásokat elutasítjuk a frakciónk szintjén. Ez egy rossz eszköz a kohéziós politika területén. Éppen Görögország példáján láttuk, hogy task force-ot hozunk létre, hogy a kohéziós eszközöket jobban fel tudjuk használni, célzottan fel tudjuk használni, hatékonyan fel tudjuk használni. Erre van szükség. Közben pedig azt is mondjuk a következő támogatási időszakban ezeket a pénzeket nem is szabad kifizetni, mert nem tartják be a szabályokat. Itt egyébként még felteszem a kérdést, hogy az Európai Bizottság mikor akar a makro feltételesség eszközéhez nyúlni hogyha a stabilitási kritériumokat nem éri el valaki fél százalékkal lő mellé, vagy egy százalékkal, három százalékkal, öt százalékkal, mikor? Úgy tudom, a stabilitási kritériumokat csak Luxemburg és Finnország teljesíti pillanatnyilag. Ez azt is jelenti egyben, hogy vége a kohéziós politikának. Tehát azért szem előtt kell tartani azt is, milyen következménye van annak, ha betartjuk, ami itt van. De úgy gondolom, hogy erre időt kell szánnunk, ez elkerülhetetlen, hogy megvitassuk. Ami pedig a városi dimenziót illeti, hát eh, itt ezt szeretném erőteljesebbé tenni, hogy az általános rendeletben is legyen ezzel kapcsolatos pont. A bizottsági javaslatokat itt mindenek előtt az EFRE rendeletben úgy látom, hogy ezek a régebbi eszközökhöz vezetnek vissza, ami a közösségi kezdeményezést illeti, de a parlament valami mást akart szerintem a városi fenntartható integrált fejlődéssel elérni, erről beszélnünk kell, vagyis azt gondolom, itt az ideje, hogy abba hagyjam, mert Lambert úr is, Lambert úr is kezdedik, és akkor legközelebb ő, vagy Lambert, igen, kezd, és akkor ő hosszabban beszélhet. De egyelőre ennyi az én részemről, és akkor lesz még vita anyag bőven a következő hónapokra. Köszönöm szépen. Krell az, hogy mielőtt szót adok Van Nistelrooy úrnak, elmondom, amit most mondtak nekem elfogadták, hogy jelentést készítsen a 12. napirendi pontról, tehát a jelentéskészítő nem ragaszkodik ahhoz, hogy megtárgyak az ő pontját, vagyis holnap a szavazás után folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen. Dus ik beperk me nu stellig tot een paar kleine punten. Nos, Néh- néhány kiegészítő jellegű megjegyzésem lenne. Nézzük azt a dokumentumot, ami a Connecting Europe Facility nevet viseli. Ez egy új eszköz, és úgy véljük, hogy mindenképpen meg kell erősíteni a folyamatokat, és a közlekedési bizottságot is a közlekedési bizottságban is sokkal alaposabban meg kell ezt tárgyalni, hiszen kohéziós alapokat használunk fel, legyen világos, hogy milyen pénznek mi a célja. Ez, az, ez a kiinduló pont. Aztán a két és fél százalékos plafon. Nos, hát néhány ország esetében ez egy működőképes változat de azt is tudnunk kell, hogy elképzelhetőek, hogy előre nem látható, kellemetlen következmények vagy hatások lépnek fel. Attól tartunk ezen felül, hogy túlságosan bürokratikus lesz ez a változás. Lehet, hogy, a, lehet, hogy jobbnak tűnik elmondás alapján, mint amilyen majd a valóságban lesz. Lehet, hogy szépségversenyen győzni ez a javaslat, de a lényegről is beszélnünk kell. Aztán feltételrendszer. Ugye, nagyon sok javaslatot kapunk, jó lenne, hogyha alaposan végigolvasnánk a javaslatokat, azt gondolom, hogy nagyon kritikusan kell vizsgálni a bizottság javaslatát. Utolsó dolog, amit mondani szeretnék, hogyha a stratégiai kerethez jutunk majd vitánk során, és az itteni szokásos döntési folyamatokra, illetve tárgyalási folyamatra sor kerül, akkor jó lenne, hogyha a bizottság akkori dokumentuma nem tartalmazna majd új elemeket. Ugye a tagállamokban szakértők dolgoznak ezeken a kérdéseken, és számukra egyáltalán nem mindegy, hogy mi a megfogalmazás, miből áll pontosan a javaslat a tanács és a bizottság szerepe is rendkívül fontos ebben a keretben. Jó lenne, hogyha világos lenne mindenki számára, hogy kinek mi a feladata, és kinek mi a, vagy minek, milyen eszköznek milyen a cél. Köszönöm szépen. Manesko asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a szövegjavaslatért, a szövegtervezetért. Megkérdezi a hozzászóló, hogy van-e, szol, van-e tolmácsolás? Reméljük hallható. Tehát köszönöm, köszönöm szépen a társaimnak, kollégáimnak, hogy szövegtervezettel állnak, álltak elő. Nagyon sok kérdőjel van még, nagyon sok dolgot tisztázni kell ezen általános rendelkezéssel kapcsolatban. Csupán néhány kérdést szeretnék kiemelni, amelyek szerintem rendkívül fontosak. Nem, szeretnék, nem szeretném túlságosan hosszúra nyújtani a hozzászólásomat. Na nézzük ezt a két és fél százalékos költségvetési plafont. Szerintem ez sem a tagállamok, sem a régiók számára nem előnyös, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok esetben elmondhatjuk azt, hogy túlságosan nagy az eltérés egyes tagállamok, régiók között. Nagyon nehéz tehát ezt a költségvetést így menedzselni. Mindkét társ jelentéstevővel egyetértek, hiszen valóban túlságosan nagy adminisztratív terhet jelent ez a javaslat. A bizottságtól mindig is egy egyszerűsítést kértünk, mindig erről szavaztunk. Jó lenne, hogyha ezt viszont látnánk. Ugye minden azon múlik, hogy a bizottság új elképzeléseit meg lehet-e valósítani, vajon valóban könnyítést jelentenek-e, vagy éppen ellenkezőleg. Aztán partnerség, illetve társulás. Azt gondolom, hogy ezen a téren a tartalmi kérdéseket is, és a terminológiát is nagyon komolyan kell vennünk. Egyébként úgy gondolom, hogy arra is nagyon oda kell figyelni, hogy a regionális és helyi önkormányzatok részt vegyenek ezen partnerségi vagy társulási szerződések kidolgozásában. Hogyha a régiók, illetve önkor, helyi önkormányzók nem gondolják azt, hogy sajátjuk ez a kérdés, akkor azt gondolom, hogy nem érjük el a kívánt hatást. Aztán nézzük a kormányzás kérdését. A parlament, illetve ez a szakbizottság mindenképpen a társulási kormányzás mellett teszi majd le a voksát. Azonban ez a bizottsági javaslatban nem felelhető. Nagyon fontos tehát a partnerség, tehát rendkívül fontos az, hogy egyfajta, hogy legyen egyfajta iránymutatásunk ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy hogyan is kell viszonyulnunk a partnerségi kapcsolatokhoz. Tehát. Aztán kellenek -e tagállami szinten plusz szabályok. Nos, a bizottság javaslatában azt látom, hogy fenntartják azt a lehetőséget, hogy a tagállamok plusz adminisztratív terheket írjanak elő. Tehát az európai adminisztratív előírásokantól plusz terheket írhassanak elő. Hát úgy vélem, hogy ez egyáltalán nincsen összhangban az egy egyszerűsítési követelménye. És senkinek sem érdeke az, hogy a tagállamok plusz terheket szabjanak meg. Aztán még egy dolog, a makroökonomiai feltételrendszer. Azt gondolom, hogy itt rendkívül komoly ö, kétségek merülnek fel. Még egy dolog, a magatartási kódex, a társulás vagy partnerség kérdésében. Véleményem szerint ezt a magatartási kódexet sokkal pontosabban kell majd meghatározni. Hogyan kell ezt alkalmazni, stb. stb. Köszönöm. Okay, thank you very much indeed. I'm sorry Köszönöm szépen. Elnézést, hogy mindig mást és mást mondok, de az imént említettem, hogy holnap lesz elég időnk arra, hogy ezt a kérdést megtárgyaljuk. Most az általános rendelkezésről beszélünk. Most is, árnyék jelentős tevőnek adom meg a szól. Köszönöm szépen. Én is próbálom rövidre fogni, mert nem nagyon van időm. Fanny Niszorú urat támogatnám, egyetértek. Ez egy újdonság. Korábban ezt a kérdést teljesen más szabályok alapján figyeltük, mint a kohéziós alapot. elképzelhető, hogy 4,91 százalékkal kevesebbet kap majd a kohéziós politika, a konvergencia 20%-kal kevesebb. A, a versenyképességi kérdések pedig 4,8%-kal kevesebbet kapnak. Hogyha mindent kohéziónak hívunk, akkor persze úgy tűnik, mintha több pénzről lenne szó, de hát itt a szakbizottságban tudjuk, hogy ezt így nem lehet. Fanny Szarói úr pedig azt mondta, hogy teljesen új dologról van szó, hogyha mindez kohézió, akkor hogyan lehet ezt az egészet értelmezni? A bizottság javaslata egyértelmű, tehát a problematikus országokat úgy próbálják segíteni, minthogyha azok TNT projektek lennének. Ez nem lesz egyszerű. Ha azt nézzük például, hogy a területi együttműködés hogyan valósul meg, akkor nem büszkélkedhetünk, hiszen hiszen ez, ezzel értünk el a legrosszabb eredményeket. Na, nem, egy, nem egyszerű ezt megoldani, több ország esetében is ez volt a legproblémásabb. Jó lenne, hogyha még a következő több éves pénzügyi terv előtt megoldanánk ezt. Nem arról van szó, hogy egy országgal van gond, elképzelhető, hogy ugyanolyan alacsony lesz a teljesítési ráta a jövőben, mint eddig volt, és hogyha ez így lesz, akkor azt gondolom, hogy nevetségesek leszünk, hiszen a klasszikus kohéziós eszközöktől vesszük el ezt a pénzt. Annak mi az értelme, hogyha két szomszédos országban jó közutak vannak, de között nincs kapcsolat. És ugyanez igaz az elektromos áram hálózatra is. Valamit mindenképpen tennünk kell. Ha megnézzük az év elejét, és megnézzük azt, hogy a tagállamoknak mit kell még megoldaniuk, akkor azt mond, mondhatjuk el, hogy 51%-os volt a megvalósítás legjobb esetben, 14% pedig a legrosszabb esetben. Ebből az következik, hogy a kohéziós politika nem oldja meg az abszorpciós problémát. Tehát a, változ, a kívánt és az elért eredmény közötti különbség megmarad a 3,5%-nak. Ezt mindenképpen meg kéne oldani. Jó lenne, hogyha mi hamarabb ezt megoldanánk, még 2018 elő, előtt. Utolsó dolog, akik Walker professzor jelentését elolvasták, talán emlékeznek arra, hogy az országoknak tájékoztatást kell adni, hogy mit sikerült elérni, és nem könyvelési alapon, hogy mi az abszorciós ráta, nem. Az volt az elképzelés, hogy a tagállamok az abszorció gazdasági hatásáról számolnak be, tonnában, kilométerben, amiben lehet. De mostanáig ilyen tájékoztatású információt nem kaptam. Azt hiszem, a, de, a regi főigazgatóság csak két-három tanulmányt adott ki ezzel kapcsolatban a gazdasági hatásról. Mindenképpen meg kéne, be kéne tartani a tagállamok ezen ígéretét a bizottság fele, hogyha ezt nem tartjuk meg, akkor azt hiszem csak a könyvelésben létezik ez az eredmény. Miért is adunk olyan sok, sok pénzt a strukturális alapokból az, osz, az tagállamoknak? Hogyha hogyha ebből a pénzből nem valósul meg semmi, akkor valami elromlott. Rengeteget költünk infrastruktúrára, de hol van az eredmény? az is elképzelhető, hogy az ügyesek, ravaszok megkaparintották ezeket a pénzeket, aztán kiment, elmentek a tagállamokból, és náluk maradt a pénz. Ezek a kérdések merülnek tehát föl, és ezekre a kérdésekre kell választ találnunk az új, az új javaslatban. Hogyha ezekre a kérdésekre nem kapjuk meg a választ, akkor sem értem egy új javaslata, hiszen egy új épület felhúzásához alapokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alfonz úr. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány ö, nagy vonalat összefoglalni. Tudjuk, hogy számos tagállamban okoznak ezek a dolgok problémát és a finanszírozásnak ez a szintje komoly nehézséget jelent. Nagyon fontos, hogy a pénz alapok között megfelelő koordináció legyen. Ezt kellene következetesen végigvinnünk. Vannak az úgynevezett intermediár, köztes régiók. Ez is egy jó gondolat talán a kohézión belül a területi gazdálkodási rendszereket kellene jól megfogalmazni. A lemaradt régiókat a prosperitásba kellene visszaemelni. Vannak ezek az úgynevezett köztes régiók, ezeknek külön rájuk címkézet finanszírozásra volna szüksége, azonban e, itt e, rugalmasságra van szükség. Még egy dologra szerettem volna reflektálni. A helyi szint, illetve a regionális szint E, közötti különbségnél szerintem sokkal hatásosabb szakpolitikákra volna szükség. E, vannak például területek, hegyvidékek és egyebek, ahol nagyon ritka a lakosság, mint hogyha erről most e, nem történne észrevétel. Úgy érezzük, hogy a teljesítmény tartalék, ez a bizonyos 5 százalék, egy, egy jó gondolat szerintünk. A bizottság ezt jól látta meg, azonban az eljárást még ki kell dolgozni. Nyilvánvaló, hogy itt az adott kockázat lehet az odaítélés alapja. kerülnünk kell a bonyolultságot, tehát a lehető legjobban egyszerűsítésre kell törekednünk. A görögök számára például, hogy a legfontosabb, hogy a kohéziós alapnak megfeleljenek, de hát ez óriási nehézségeket jelent az ő számukra. Úgyhogy vannak helyzetek, amikor a makrogazdasági egyensúly, mint követelmény tulajdonképpen csapda helyzetet teremt. A makrogazdasági hatások igazából megkérdőjelezik az adott pénzalapok használhatóságát. Mindenképpen kell egy olyan mechanizmus, amelynek a segítségével közbe tudunk avatkozni, tehát ne legyen minden automatikus. <clears throat> tehát nem akarjuk, hogy eh, a dolgok rosszabbra forduljanak. Thank you very much indeed. Mr. Vlasak. Köszönöm. Vlasak úr. Szót kért Mr. Vlasak. Vlasak úr. It's your turn, no, no. Nem kért szót. Akkor Cornelia Ersz asszony kapja meg a szót. Köszönöm. Árnyék előadó vagyok az egyik témában. Tehát ami az álláspontomat illeti a több éves pénzügyi keret vagy költségvetési keret. Világos, komoly viták folynak, hogy a költségvetést elfogadják-e vagy nem. Tehát ezt a mértékét a költségvetésnek, hogy a tagállamok hogyan viszonyulnak ehhez. Természetesen jó, itt az alapok kérdése nagyon fontos. A gördülő alapok esetében volt ma reggel egy reggelink ebben a témában, ahol kiderült, hogy ezen a szinten nagyon jól lehet dolgozni, arra kell figyelni, hogy az Európai Szociális Alappal ne kerüljön nehézségekbe. A felhatalmazáson alapuló jogszabályok Konstancához csatlakozók teljesen jogos. Itt még alaposan meg kell nézni, hogy ezt így meg tudjuk-e csinálni, hiszen itt nagyon súlyos dolgokról van szó, amelyekről döntés születik, a közös stratégiai keret például, mint olyan. Egyáltalán nem látom, hogy az Európai Bizottság ezt egyedül csinálhatja. De azt is nagyon jól tudom, hogy a tanács részéről is ellen, ellenállás mutatkozik, vagyis meg kell néznünk, hogy mit tehetünk ezzel, de azt gondolom, hogy a felhatalmazáson alapú jogszabályokat részletesen meg kell nézni a kvótákat. Azt mondom erre, hogy szörnyű, ez tényleg sok. Igazából nem világos már, hogy azt meg lehet-e valósítani így, aminek van értelme. <clears throat> Ha megnézzük az energiahatékonyságot, persze az jó dolog az energiahatékonyság, de ebben a megfogalmazásában egyszer nem tudom, hogy ez tényleg környezetbarát-e. Bizonyos dolgok egyszerűen eltűnnek, amiket nem szabad támogatni. Persze ennek megvan az indoka, elmagyarázták nekem, de azért azt gondolom, az nagyon nehéz mégis. Sose értettem meg, hogy az ESF az EFRI-hez képest 25%-kal részesül, a kevésbé fejlettek 40% az állatmeti régiók, és a maradék a fejlettebb régiók, hogy mi az ennek az oka, nem látom az összefüggéseket, aztán a feltételesség, a makroökonomiai kondicionalitást mi elutasítjuk. Arra szeretnék még hivatkozni, hogy az ex ante feltételesség az jól hangzik, de ha mikor megnéztem, hogy mi szerepel ezzel kapcsolatban a mellékletben, Őszintén szólva ez rendkívüli akadályt jelent, túl magas a mérce, és vannak országok, ahol mondjuk a közigazgatás nem olyan részletes, mint mondjuk Németország vagy Belgium, csak példát mondtam, azok biztos problémával szembesülnek itt. Ami a tartalékot illeti, azt mondom, szüntessük meg ezt a teljesítménytartalékot, mert az egész költségvetést veszélyeztetni lehet vele. Connecting Europe, nem is tudom ez miért szerepel itt, miért került ez be ebbe az anyagba, néhány dolog már elhangzott ezzel kapcsolatban, nekem nem világos. Összességében a kohéziós politika kerete ezzel nehezebbé válik, elég nehéz. Mindenesetre röviden ennyi volt az álláspontom. Herzlichen Dank, Frau Köszönöm szépen, Ernst asszony. A bizottságnak adok szót, hogy röviden reagáljanak. Köszönöm szépen az összes kommentárt a rendelettel kapcsolatban. Azt gondolom ez a kezdete egy igen fontos folyamatnak. Először véleményt kell cserélni úgy gondolom, hogy lesz további lehetőség holnap még, úgy hallottam. Nagyon hasznos lenne, hogyha részletesebben vizsgálnánk egy néhány pontot, amely itt felmerült. Majd akkor megtesszük ezt holnap, amikor mindent hallottunk, de egy néhány dologra azért reflektálnék. Az egyszerűsítés egy központi pont. számos hozzászólás hangsúlyozta ezt. Ez olyas valami, ami egy fontos mérlegelés volt a bizottság számára, amikor a tervezetet készítettük. Úgy láttuk, hogy ez rendkívüli problémát jelent az érintettek számára, a kedvezményezettek számára, de persze a tagállamok számára is, amikor végre kell hajtani egy ilyen rendeletet. És mint már mondtam, hogy néhány konkrét területet vizsgáltunk, a pénzügyi eszközöket, ahonnan tanultunk, mindenképpen olyan projekteket is vizsgáltunk, ahol eredményt, ahol bevételt kell produkálni ebből, aztán közös fellépésekre vonatkozó tervek. Itt egy új megközelítésre van szükség a programok végrehajtása során. Tanultunk más területekről. Ez tényleg egy fellépés csomagot jelent amit itt biztosítani szeretnénk, és ez lehetőséget kínál arra, hogy a tagállamok áramvonalasítsák a végrehajtást, eh, és élvezzék tényleg az előnyöket, amelyek ebből adódnak. Azt gondoljuk, hogy ennek együtt kell járnia a tagállami szintű fellépésekkel és lépésekkel, eh, ugyanis a legfontosabb az, hogy eh, hogyan tudjuk a keret tehet átültetni egy gyakorlatba ezt a szabályozási keretet. Erről szól a végén az egész, és a tagállamok részéről is megfelelő intézkedéseket várunk, amely aztán a szükséges eredményeket hozza, a jelentős eredményeket. Ami a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogszabályokat illeti, természetesen jelentős számú hivatkozás van a jogszabályban erre hogy miért is alkalmazunk végrehajtási aktust, vagy delegált aktust. Ez az új komotológiai eh, folyamat, vagy eljárás, amit Lisszabon után létrehozunk, és eh, még nincs végleges vélemény erről, de azt gondolom, hogy eh, a részletes szabályokat végre kell hajtani az említett módon, a bizottságnak a végrehajtási vagy átültetési gyakorlatát megfelelően alkalmazni kell, de ezt meg kell vizsgálnunk egyelőre. Új dologról van szó, amit itt végre kell hajtani, és meg kell vizsgálni, hogy tényleg minden jól alakul, megfelelő tapasztalatokról van szükség. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mindenek előtt, ami a közös stratégiai keretet illeti, itt fontos vitát kell még lefolytatni arról, hogy megfelelő megoldás-e az, amit kínálunk, és de ezt szerintem a, megértjük alapvetően az önök által felvetett kérdéseket, és nyilvánvalóan lehetőséget kell nyújtani egy részletesebb vitára. Ami a tematikus koncentrációt illeti, azt hiszem a kiindulási pont az az, hogy a koncentráció egy központi terület, és nyilvánvalóan az egyik legfontosabb veszély vagy fenyegetés a politikát, a szakpolitikát hatékonyabbá kell tenni, megfelelő értékeléseket végeztünk természetesen, és számos tagállamban a hatékonyság nem megfelelően működött, és az egész megközelítés egyik legfontosabb feladata, hogy az Euró 2020-as stratégiájával hozzuk összhangba ezeket a megoldásokat, és hogyan tudjuk megvalósítani a kérdéseket, hogyan tudunk ilyen mennyiségű finanszírozást biztosítani méghozzá hatékonyan, az eredményekből kell kiindulni, nem csak a felhasználás lehet téma, azt kell nézni, hogy eredményre jussunk és komoly hatást érjünk el ezzel. Éppen ezért eh, életképes mechanizmust igyekszünk találni, hogy elérjük a kitűzött célukat. Azt gondoljuk, hogy az alapok megfelelő szab előírásai ezt tudják biztosítani, és úgy gondolom, hogy indokolható az, amit mondtunk, és egy részletesebb vitára van szükség minden egyes kérdésben. Itt tényleg a zéro rugalmasság kérdése is felvetődik, 80%-a a finanszírozásnak három területre koncentrál, fókuszál, és el kell dönteni, hogy a három területen belül, hogy mire koncentrálunk különösebben, a 20% a megújulókra irányul, vagyis van egyfajta rugalmassága a véleményünk szerint, de az természetes, hogy ha koncentrálni akarunk bizonyos dolgokat, akkor valahol másrészt korlátozni kell a rugalmasságot, ez együtt jár ez a kettő. Úgy gondolom, elnök úr, hogy most itt befejezem egy néhány központi kérdésre igyekeztem reagálni, de holnap szerintem lehetőség lesz arra, hogy visszatérjek más pontokra is ebben az összefüggésben. Köszönöm szépen, Martin úr. Köszönöm szépen a válaszokat. Mielőtt belekezdtem az ülést, szeretném elmondani, hogy holnap folytatjuk az általános rendelettel a szavazás után további képviselők kapnak szót. Ők mondhatják el a véleményüket. Itt most berekeztem az ülést, valamennyiknek köszönöm az együttműködést. A koordinátorok folytatják a munkájukat természetesen. Köszönöm.